Uh, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, a tolmácsoknak is, akikre támaszkodunk majd. Én magam is legalábbis jó magam a nap folyamán, hogy valami értelmet adjanak mondandómnak. Üdvözlet ezen a nagyon fontos meghallgatáson. Michael Cashman vagyok, eredetileg én vagyok az előadója a dokumentekhez való hozzáférésről szóló szabályozásnak, amelynek száma 1049 per 2001, és az, annak felülvizsgálatát is én irányítom. Üt köszöntöm szakértő látogatóinkat és hozzászólóinkat, akik az 1049-es szabályozás átvizsgálására vonatkozó meghallgatáson részt vesznek. A parlament főtitkársága és főtitkára Klaus Welle is támogatta ennek a meghallgatásnak megszervezést. Volt egy próbálkozás arra vonatkozóan, hogy megszervezzük ezt a meghallgatást ma reggel. Azzal a kifogással, hogy nem feleltünk meg a szabályoknak, a meghallgatás időben való bejelentésével, és a, a büró vita nélküli pontként tűzte napirendjére ennek tiltását, tehát a mai meghallgatás törlését aggodalmaimat a parlament legmagasabb szintjén megfogalmaztam a közdokumentumokhoz való hozzáférése tárgyában, illetve az intézmények elszámoltathatás számon kérhetősége ügyében. És most egy, az Alkotmányügyi Bizottság jelentő tevő társának adom meg most a szót, értem, a Tiki asszonynak, ezután a bevezető után. Friends! Kedves barátaim! Nagyon örülök, hogy megszervezhettem ezt a szemináriumot, mégpedig nagyon jó kollégákkal, Michael Cashmannel, illetve uh, Hautalav, Heidi Hautalával, és a cél az, hogy a lehető legátláthatóbb legyen hosszú távon az EU. Néha sikerül, néha azonban visszalépésre kerül sor. Mindannyian tudjuk, milyen nehéz dolog ez. De először is már az elején föl szeretném tenni a kérdést, miért olyan fontos az átláthatóság? Miért fontos az, hogy hozzáférhessünk a dokumentumokhoz, és mert időnként elfeledkezünk a lényegről. Először is. Azért, hogy biztosítsuk azt, hogy a polgári társadalom is részt vegyen a munkánkban, vagyis a demokráciának teret engedjünk. Mert hogyha nem tudunk eleget, akkor nem tudunk vitatkozni sem, és nem tudunk élni demokratikus jogainkkal, például a szavazása. Aztán a jó kormányzás elősegítése érdekében. Szerintem ez a két legfontosabb dolog. Sajnálattal kell elmondanom, hogy a bizottság által javasolt irányelv elidegeníti az állampolgárokat az EU-tól. Ez volna a célunk? Nem, egyáltalán nem. Ezért kell összefognunk, és megpróbálnunk több információra szert tenni együttesen. El szeretném még mondani azt is, hogy az irányelv javaslaton változtatnunk kell, de a mentalitásunkon is változtatni kell. Nem elég, hogyha változtatunk az irányelven, bár ez is fontos, a mentalitásunkon is változtatni kell, ami a legnehezebb dolog, ugyanis ez bizony időbe telik, és néha nem lehetséges. De ha valós demokráciát szeretnénk az EU-ban, akkor valódi átláthatóságra van szükség, hiszen ez a kettő együtt jár. A tanácshoz szeretnék szólni most, hogy kötelezze el magát az átláthatóság mellett. Az átláthatóságot, a demokráciát és a jó kormányzást kell mindenképpen hangsúlyoznunk. El kell mondanom, hogy nagy öröm számomra, hogy civil szervezetek is jelen vannak itt, mert biztos vagyok benne, hogy az átláthatóság, a nyitottság és a dokumentumokhoz való hozzáférés elősegítése érdekében támogatnunk kell a civil szervezeteket, az újságírók szervezeteit, itt a magán újságírókra gondolok. Úgyhogy ezért fontos, hogy összefogjunk, és megtaláljuk az új előre vezető utakat. Köszönöm szépen! I'm now going to ask Heidi Hautala to... Köszönöm szépen, most Heidi Hetalát kérem, hogy ö, néhány megnyitó szóval megnyissa az első szekcióülést. Köszönöm, hogy Eneli elmondotta a civil társadalom teljes mértékű részvétele az EU intézmények működése nyitottságában rendkívül fontos volt is mindig, meg ma is az. Köszönöm, hogy ezért rendeztük meg 99 tavaszán azt a meghallgatást, mely során kiderült, hogy az Európai Bizottság és a többi intézmény sem fogadja el az állampolgárok erre vonatkozó jogát, nagyon messze áll ettől a gyakorlat, ezzel kell érvényesítenünk az információhoz való jogot, a dokumentumok hozzáféréséhez való jogot. Példaértékű volt az a mondat, amelyet egy informális kommunikében fedeztünk fel, Tony Barnierrel és másokkal, ahol közvetlenül kimondták, hogy fontos volna, szükséges elkerülni olyan helyzetet, hogy az állampolgárok beleavatkozhatnak a döntéshozatalba. Így állt az a szövegben fehéren-feketén. Hát ez visszhangzik a, visszhangzott a fejemben, amikor a következő lépésekről gondolkoztam. Mindhármunk nagyon örömmel látjuk, hogy önök itt vannak e teremben, mert való igaz, hogy át kell törnünk azt a, az akadályt, amely utunkban állt az elmúlt években, és érdemes, érdekes lesz meghallgatni, hogyan lehet ezt a, áttörni ezt az akadályt és az EU Ombudsman előadását fogjuk először meghallgatni Nikiforus Diamondurusét, aki szakértője a témának, és ilyenként lesz első előadónk. Mindenkit figyelmeztetek, hogy a ma délelőtti meghallgatáson az elnökök nagyon keményen fellépnek, ha valaki túllépi az idejét, úgyhogy nincs kegyelem, mindenki tartsa ezt észben. Ombudsman úr a szó. I, I, I know Köszönöm, elnök asszony. Igenis, tudomásul vettem, hogy kegyetlen lesz. Hát nem egészen így ismertem meg eddig, de hát Istenem, így jártam. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, és mielőtt még elkezdeném a mondandómat, egyszerűen azt szeretném elmondani, hogy mint európai ombudsman és mint állampolgár, tökéletesen egyetértek azzal, amit Jatemaki és Hautala asszonyok mondtak, hogy szükség van a mentalitásunk megváltoztatásában, a gondolkodásmódunk megváltoztatására. Ez az előfeltétele annak, hogy az állampolgárok élhessenek állampolgári jogukkal, hogy hozzáférhessenek a dokumentumokhoz. Nos, Hadd köszönjem meg a Libének hivatalosan, a három előadónak, Hautala, Jatenmaki asszonyoknak és Kesmen úrnak, hogy erről a nagyon fontos témáról meghallgatást szerveztek. Úgy gondolom, hogy erre már nagyon régóta szükség volt. Arra kértek, hogy arról beszéljek, hogy milyen tanulságok vonhatók le az ombudsmannak küldött panaszokból. Nos, öt dolgot említenék itt meg. Először is. Kevés állampolgár tudja, hogy a Lisszaboni szerződés kiterjeszti az EU intézményekhez való hozzáférést. Testületek is ide tartoznak, és ügynökségek is. Én kiegészeném még azzal, hogy ezek az intézmények sem igazán tudják ezt. Most már intézményeket fogok emlegetni, nem fogom felsorolni mind a háromat, tehát az intézményeket, a testületeket és az ügynökségeket, hogy tiszteletbe tartsam az elnök asszony kegyetlen figyelmeztetését. Nos, mit lehet tenni? Szerintem el kell választanunk olyan kérdésektől, amelyek például három évvel ezelőtt a bizottság javaslatban voltak, hogy a 2001-ben a 1049-es rendeletet újra fogalmazzák. Nos, én azt javasoltam, hogy gondolják meg, hogy ennek egy korlátozott javaslatát akarják átvizsgálni, és vegyék figyelembe szélesebb körben a Lisszaboni szerződést. Aztán a bizottság egy javaslatot készített ezzel a célral. Remélem, hogy ez a korlátozott változtatás, ami nyilván nem vitás, hamarosan elfogadható lesz a, jogi, <clears throat> a jogbiztonság érdekében az állampolgárok részére. Másodszorban Egyetlen egy panasz esetében sem találkoztam olyan esettel, amikor túlságosan szűken fogalmazták volna a hozzáférést a rendelet négyes cikke értelmében. Ellenkezőleg ilyen esetekben amikor megvizsgáltam a dokumentumokat, és úgy gondoltam, hogy ez káros lenne, kétségtelen volt, hogy egy vagy két kivétel alkalmazandó volt. Tapasztalataim szerint tehát nem kell kiszélesíteni a már létező kivételek körét. Harmadsorban, hogy nagyon fontos az, hogy a bizottság késve kezeli ezeket a problémákat. A bizottság azt mondja nekünk, hogy egy tagállam nem válaszolt időben, amikor konzultációt kért egy bizonyos dokumentumról, amely abból az államból származik, abból a tagállamból származik. Az esetjognak megfelelően dialógusnak kell lennie a bizottság és a tagállamok között. Nem hiszem, hogy tényleg hosszú késlekedést okozhat ez a megfelelő dialógus hogy késeltese az állampolgárok hozzáférését a dokumentumokhoz a megfelelő szerződések és rendeletek értelmében. Alapvető jog az, ami sérül ilyenkor az állampolgárok számára. Negyedsorban az intézmények még nem foglalkoztak megfelelően a források kérdésével, hogy megfelelően végrehajtsák azt, amire szükség van. A 1049-es rendelet értelmében, hogyha egy kezdeti kérést visszautasítanak, vagy tehát, hogyha az intézmény nem válaszol, akkor lehet kötelezően alkalmazni. Ha erre sincs válasz, akkor vagy a bírósághoz, vagy az ombudsmanhez lehet fordulni. A jó kormányzás, kezelés egyik fontos része, hogy minimális esetben forduljon elő ez, hogy egy második körben kerüljön kiadásra a dokumentum. Ehhez szükség van arra, hogy biztosítsuk azt, hogy megfelelő szakember foglalkozzon az első kérvényekkel, mégpedig megfelelő módon. A másik nagyon fontos dolog, hogy elkerüljük még az első köri kéréseket is. Lehet proaktívan is eljárni, hogy a közvélemény hozzáférhessen a dokumentumokhoz, amelyekre az állampolgároknak szükségük van. Az egyik javaslatom az volt, hogy jobban lehessen kezelni ezt a kérdést, hogy minden egyes intézmény egy vagy több információs irodával rendelkezzen, amelyeknek feladata az, hogy ezzel a hozzáférési problémával foglalkozzanak. Aztán gyorsan kell foglalkozni a kérvényekkel, és ne legyenek negatív válaszok, vagy ha igen, megfelelően alátámasztottak legyenek ezek. Tehát proaktív politikát kell folytatni, hogy a megfelelő dokumentumok ö, nyilvánosak legyenek. Itt nem csak a jogszabályok elmagyarázása fontos, hanem az is, hogy nyitottan dolgozzunk. Ezért egy olyan dokumentumot javasolnék, amelyet március 24-én az adatvédelmi biztos adott ki. Az adatvédelem, illetve a hozzáférés a dokumentumokhoz az EU-ban a bolgár eset alapján. Ez arra ösztönzi az intézményeket, hogy proaktívan járjanak el. Ez alatt azt érti, hogy fel kell becsülnie és világosá kell tennie azt, hogy az adatfeldolgozás mikor tagadható, az adatfeldolgozás során mikor tagadható meg a hozzáférés? A gyűjtés során, az adatgyűjtés során, vagy legalábbis annak a folyamatával van. Amikor az intézmények nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy nyilvánossá kell hozni ezeket a dokumentumokat, elkerülhető, hogyha proaktívan járnak el, és kikeveredhetnek az ilyen komplikált helyzetből. Tökéletesen egyetértek ezzel a véleménnyel. Ötöd sorban meg vagyok győződve arról, hogy az intézményeknek tehát proaktívan kell eljárni, nem csak a személyes adatok feldolgozása terén, hanem a négyes cikk értelmében, amely a 1049-es rendeletben található, a az adatok védelmével Biztos vagyok benne, hogy a harmadik felek, beleértve a tagállamokat, megértik, hogy az alapszabály nem más, mint a nyilvánosságra bocsátás a közvélemény számára. Tehát egyértelműen meg kell jelölni azokat a dokumentumokat, amelyekre a négyes cikk vonatkozik, és ezt meg is kell indokolni. Ugyanakkor a dokumentumot el kell küzdeni, küldeni a bizottsághoz. A bizottságnak pedig rendszeresen monitorozni kell, hogy amikor dokumentumokat kap, akkor ezeket a feltételeket megfelelően tiszteletbe tartották. Ha viszont nem, azonnal fel kell lépnie, hogy ez így legyen. Így az állampolgárok hozzáférhetnek a, a dokumentumokhoz, és biztosíthatjuk azt is, hogy megfelelően kezelik ezeket a dokumentumokat, ez így már két alapjog is érvényesül. Ezen kívül fontos az, hogy a határidőket tiszteletbe tartsák a tagállamok a konzultáció szempontjából, úgyhogy szerintem nem kell várni a jogszabályokra. Az intézményeknek, főleg a bizottságnak már is fel lehet lépnie, hogy a hatékonyabban ö, hozzáférhessenek az emberek a dokumentumokhoz. Főleg kinevezhetik az információs tisztviselőket, akiknek ez a feladata, nevezetesen az azonnali, gyors ö, hozzáférés biztosítása az állampolgárok számára ö, ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Niki Forosz úr. Bizonyal belátjuk azt, hogy nincs értelme megvárni, nem kell megvárni feltétlenül az új jogszabályt, a maival is lehet élni. Most pedig Anais Bertier asszony szólítom fel, aki a Client Earth civil szervezetet képviseli, olyan szervezetet, amely gyakorlati problémákba ütközött, amikor információt próbált szerezni munkájához, úgyhogy ő saját maga tudja, saját bűrn érezte, mit jelent az állampolgár számára, ha a dokumentumhoz kíván hozzáférni. Erről kérem, hogy számoljon be, Anais 10 perc kap. Köszönöm. Először szeretném megköszönni, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és meghívtak, hogy a képviselőkkel, a bizottság és a többi intézmény tagjaival megvitassuk azt a problémát, amelyel szembesülnünk kellett, amikor az európai intézmények által kezelt dokumentumokhoz akartunk hozzáférni. A Client Earth jogászokból álló civil szervezet, mi a védelmét igyekszünk szolgálni jogi eszközökkel. Ilyenként tehát dokumentumokhoz kértünk hozzáférést, kérünk rendszeresen hozzáférést, és meg kellett figyeljük, hogy az európai intézmények körében van egyfajta viselkedés norma arra vonatkozóan, hogy igyekeznek elzárni olyan anyagokat, amelyek egyébként hozzáférhetőek kell, hogy legyenek, és méghozzá jók nélkül teszik ezt. Ilyen működés beli funkcionális dokumentumokat, ami voltak éppen a vonatkozó irányelv végrehajtásában való hiba, az Aris egyezmény megsértése, mi több az Európai Bíróság joggyakorlatának is megsértését jelenti. Tehát az első gond, amivel szembesültünk, hogy az 1047-es szabály, szabály sem sem illeszkedik az ARES egyezményhez, amely a megköveteli a környezetvédelmi jogokat érintő dokumentumokhoz való hozzáférést. 2085-ben az EU aláírta az egyezményt, ilyen értelemben minden európai intézményre vonatkozóan kötelező érvényű ennek hatája. Tehát ez fölülírja a másodlagos jogszabályokat, az Árhuzi Egyezmény. Mégis egyes kivételek, amelyeket a 1047-es szabályozás 4-es cikke határoz meg, nem engedi meg, hogy az Arhuszi Egyezmény alapján egyes, egy tagállam közvetlenül politikájára vonatkozó dokumentumokhoz teljes mértékben hozzáférjünk, hogy ez felügyeleti vizsgálati, akár fegyelmi, akár eljárásokra vonatkozó papírokhoz hozzáférjünk, holott ezek környezetvédelmi témát érintenek. Tehát a környezetvédelmi információ visszatartása ezen negyes, négyes, ezes cikk alapján az Árhúz egyezmény vonatkozó cikkét sértik sínetrenben illegálisak. Ennek ellenére minden európai intézmény, amelyhez fordultunk ilyen információ beszerzésére, annak megtagadását ezen, az, ezen a 1047-es szabályozás kivételeket felsoroló pontjára hivatkoztak, holott ezek illegálisak, a bíróságot három e, e, pert indítottunk az, a tanács ellen, egyet a bizottság ellen, ezekről majd beszélek. Tehát ez a, a jogszabály ezen felülvizsgálata jó alkalom arra, hogy az Árhuszi Egyezményhez igazítsuk ezt a szabályozást. Ellenkező esetben ez egy törvénysértő szabályozás, úgyhogy érdemes volna, az EU-nak mielőbb igazítani jogszabályot az Arhusi Egyezménynek. Ennek egyik bizottsága, az Árhuszi Egyezmény egyik bizottsága rámutatott, hogyha a bíróság joggyakorlata nem változik, a, a civil társadalma környezetvédelmi ügyeivel kapcsolatban, akkor az egyezmény a joggyakorlathoz vagy a bírósági eljáráshoz való hozzáférés vonatkozó pontját is sérti. Tehát az Árhuszi egyezmény több pontját is sérti ez a gyakorlat. Én értelemben tehát most lehet orvosolni ezeket a problémákat a szabályozás felülvizsgálatával. Megerősítem másodszorban azt is, amit az ombudsman mondott, hogy a legtöbb válaszban, amelyet az Európai Intézményektől kaptunk, a szabályozással sem, 1040-essel sem ö, egyeznek ezek. Egyrészt a válasz mag, időtartama miatt, mert hogy a bizottság rendszeresen a határidő meghosszabbítását kéri, akkor sajnak semmi ö, jogosultsága sincsen akkor sem, hogyha túl, tehát nem, nem, sem nem túl bonyolult, sem nem túl terjedelmes ez az információ. Mégis a, a folyamatosan a meghosszabbítást kérik a határidőnek. A bírósági keresetek eredménye az, hogyha nem időben kapunk hozzáférést a dokumentumokhoz, akkor nem tudunk részt venni a döntéshozatali eljárásban, és nincs hatásunk az elfogadott döntésekre. Azt sem látjuk át így a dokumentumok hiányában, hogy miről van szó, hol tart a, a döntéshozatal, nem tudunk részt venni ebben a folyamatban. Ez pedig súlyos aggály számunkra ennek eredményeképpen, ahogy az ombudsman is kifejtette az imént, a bizottság és más ügynökségek nem ö, tartják be azt a kötelezettségüket, hogy aktívan terjesszék az információt. Nem csak, ez nem csak a, a környezetvédelmi anyagokra vonatkozik, hanem egy sor más területre is. Tehát azok a tanulmányok mert arról, hogy a, hogy a tagállamok jog, jogharmonizációs lépései, a, a bizottság az EU környezetvédelmi szabályok betartatására vonatkozó lépéseit, a, például a bűzemanyagok hatása a, a klímaváltozásra, tanulmányok, szakértő jelentések. Most ezeket az anyagokat aktívan kéne, hogy terjessze a bizottság, nem hogy elzárja a megkeresések elől. Ezzel is bírósághoz fordultunk. A harmadik gondolat, mi szerint a válaszok közül nagyon sok, a, még a bíróság gyógyakorlatosak sem felel meg. Tehát ha még ha van is döntés az Európa Bíróság részéről, amire támaszkodhatnánk, mint joggyakorlatra is hivatkozhatnánk a dokumentumhoz való hozzáférés kérése megerősítésére, ezek a döntések sem kerülnek végrehajtásra. Nem követi, nem jogkövető az intézmények magatartása, tehát újra és újra meg kell erősítetnünk ezeket. Például a tanácssal szembeni bírósági pereink alapján is kimondásra került, hogy a tanács jogi szolgálata által a jogi, környezetvédelmi jogi véleményekhez hozzá kell férjünk. Tehát ugyan, és mégsem kaptuk meg. Ugyanaz a helyzet volt, mint a csókoló esetben, amikor is egy, jog, egy jogi vélemény, amely a jogalkotásban való alkalmazása teljesen hozzáférhető kell legyen. A tanács teljesen megtagadta ezt, tehát az intézmények által követendő feltételrendszer, a dokumentumokhoz való hozzáférés vannak megtagadása esetére. Nos, ezeket a belső szabályokat is sokszor megtagadják a, az intézmények. Tehát nem hajtanak végre vizsgálatot minden kér dokumentum vonatkozásában, megvizsgálva azt, hogy valóban alása-e a négyes szik alapján az intézmény érdekeit ezen dokumentum kiadása. Még ezek a vizsgálatok sem kerülnek elvégzésre egy-egy dokumentum lekérésekor és annak megtagadásakor. Ezért gondoljuk úgy, hogy a, a, a szabályozat felülírása jó alkalom arra, hogy a szabályozást az Európai Bíróság jó gyakorlatához illeszkedően kerüljön újra fogalmazásra, tehát így módon ne a jövőben az Európai Bíróság joggyakorlatát ne tudják teljesen figyelmen kívül hagyni a kérések elbírálásokkal az intézmények. No, zárásként azt kell mondanom, hogy ez a felülvizsgálat a jogszabálynak jó alkalom arra, hogy az Arhuszi Egyezmény, az Európai Bíróság joggyakorlata is érvényesüljön és megvalósuljon, és azt is biztosítjuk, hogy az európai intézmények jobban végrehajtsák ezt a szabályt. Ez jó indítás volna, ilyen értelemben rendkívül fontosságú. Ez a felülvizsgálat. Ugyanakkor nem szabad csökkentenünk és szűkítenünk a dokumentumokhoz hozzáférés, való hozzáférés jogának érvényesülését. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, a nehéz. Nos, ezzel a hozzászólással azokhoz jutottunk, akik már a szabályokat ki is próbálták. És persze a bírósági ítélettel is találkoztunk, hogy miért nem lehetett hozzáférni a dokumentumokhoz. Most már remélhetőleg a jogszabályok is megszületnek, és nem kell az embereknek annyi pénzt és időt a bíróságra pocsékolni, mert ugye az ombudsman ingyen van. Na folytassuk. Úgyhogy most Árnek Önnénknek adom meg a szót nagy örömmel, aki az Európai Újságíró Szövetség elnöke, svéd, és a hivatásosok szempontjából fog beszámolni nekünk az eseményekről. Parancsoljon! Nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Attól tartok, hogy nem tudok szigorúan ragaszkodni a címhez. Ki szeretném egy kicsit terjeszteni ezt az egész témakört. Nagyon örülök, hogy már kétszer is legalább megfogalmazódott az, hogy szükség van a mentalitás megváltoztatására. Szeretnék a nyíltságról beszélni, azzal a problémával kapcsolatban, hogy az információ ö, szabad kell, hogy legyen általánosságban. Mert nálunk az Európai Újságíró Szövetségnél, amely 30 országból számlált tagokat, és 250 ezer egyéni tagot Európában. Az információ terjesztés, az információ tartalékok egyre kisebbek. Úgyhogy a dokumentumokhoz való hozzáférés alapvetően fontos az újságírók számára, akárcsak az állampolgárok számára. Én ezt szélesebb körbe terjeszteném ki, nevezetesen, hogy hol látjuk a problémákat. Például néhány hónap múlva tíz éve lesz a szeptember 11-i eseményeknek. A terrorista cselekmények az Egyesült Államokban terrorizmus elleni jogszabályok megalkotását vonták maguk után, és Reykjavikban, Izlandban az Európa Tanács egy nyilatkozatot fogadott el 2009 nyarán. Teljesen világosan megfogalmazták, hogy túlságosan messze mentünk a jogszabályok terén, a szólásszabadság és a médiák szabadságának korlátozásában. A terrorizmus elleni jogszabályokat felül kell vizsgálni, minden nemzeti jogszabályt évente, és ennek a célja az, hogy a szólásszabadság és a médiumok szabadsága, a újságírókat is beleértve megfelelő irányba haladjon. Úgy tudom, hogy egyetlen egy Európa tanácsi tag, és sem kezdte még be el ezt a folyamatot. Ehelyett továbbra is visszatartják az adatokat, továbbra is figyelik a számítógépeket, a telefon beszélgetéseket, és hát ez egyre nehezebb az újságírók számára, mert védik a forrásokat. Van egy brit példánk is, ahol például a rendőrség megakadályozta a, a fotósokat, hogy tüntetéseket és egyéb híreket közvetítsenek. Aztán ott volt Törökország esete, 70 újságíró került börtönbe azért, mert egyszerűen a munkájukat akarták végezni. Ercseni Pecski Törökországban azt mondta, hogy most már az újságírók félnek, mert nagyon sok újságírót telefonon megfenyegetnek, vagy megfenyegetnek e-mailben. Úgyhogy a dokumentumokhoz való hozzáférést így kell tekinteni. Nincs már akkor a nyitottság, kevesebb a szabadság a média és az újságírók számára, és egyre nehezebb a helyzete az újságíróknak, hogyha jól akarják végezni a munkájukat. Persze a legfrissebb példája ennek az új magyar médiatörvény. Az Európai Parlament nagyon pozitívan lépett fel nyilatkozatán keresztül ebben a témában. De nagyon sok európai országban a minőségi információ nem áll az állampolgárok rendelkezésére kereskedelmi okoknál fogva, vagy azért, mert nincs megfelelő közszolgáltati média, vagy a nemzeti jogszabályok akadályozzák ezt, vagy pedig a kormányok nem értik meg, hogy erre szükség van, vagy azt nem értik meg, hogy tulajdonképpen az újságírás közjó. Pedig természetesen nagyon fontos része a demokratikus folyamatnak. Nagyon fontos előrelépés volt az új EU törvény voltak erre példák is, ahogyan például a bíróság értelmezett bizonyos eseteket. Stefan Dallöf 2008-ban, aki svéd újságíró, megpróbált dokumentumokhoz hozzájutni a nem fair verseny témájában a médiák szubvenciói terén. Nagyon érdekes és ijesztő volt ez az egész folyamat, mert azt mondták neki, hogy hát ez nem közérdekű probléma, úgyhogy nem kell, hogy hozzáférjen a dokumentumokhoz. És akkor történt mindez, amikor Svédországban óriási viták folytak arról, hogy a nagyobb városokban nem csak egy újságnak kellene léteznie. Stefan Dalöf folyama, a Stefan Dalöf eljárás vonatkozásában azt mondták neki, hogy több mint 15 napot kell várni a dokumentumokra. De ma már a számítógépek korában, amikor minden másodpercben várnak tőlünk híreket, 15 nap rendkívül hosszú várakozási időszak, főleg, hogyha információról van szó. A szubvenciók vonatkozásában itt most a gazdákról van szó, tavaly az a döntés született, hogy amikor több millió euró vándorol az állampolgárok, az adófizetők zsebéből a gazdákhoz, vagy a cégekhez, nem lehet hozzáférni az információhoz. Nem lehet a web oldalakra feltenni ezt az információt de ugyanakkor ugyanez az információ Svédországban például rendelkezésre áll. Általában nem a weboldalakon, hanem ö, egyszerűen hozzá lehet férni. A Lisszaboni szerződés, beleértve az európai intézményeket, ö, nagy előrelépés volt, ö, de hát jó lenne, hogyha nemzeti intézményekre is igaz lenne ez. Az EU és intézményeinek felülvizsgált nyitottsága nem szabad, hogy komplikált feladat legyen. Nyilván nem szabad aláásni azt, ami már létező jogszabály, de én talán azon kevesek egyike vagyok, remélem, hogy nem, amikor a parlament nagyon fontos ajánlásokat tett, tesz a nyitottsággal, akkor kérem, ne felejtsenek el semmit az abból, amit eddig elmondtam. És kérem, ne felejtsék el azt sem, hogy hogyha nem vagyunk nyitottak, akkor nem tudunk információt szolgáltatni, pedig nagyon nagy szükségre lenne rá. Köszönöm szépen. Yes, thank you. Köszönöm, König úr, ezt a felhívást. Ne feledkezzünk meg a szélesebb keretekről, a mikor nemzetbiztonsági, állambiztonsági szempontok jelentik a problémát, nem csak az információhoz való hozzáférés, hanem általában az újságírók munkája előtt és más szervezetek nem tudják gyakorolni jogaikat, a szólásszabadság gyakorlására vonatkozó jogaikat. Most pedig Tony Banyan következik, akit Brüsszelben legalábbis ismernek, és aki jól tudja, hogy hogyan igyekszenek elijeszteni szinte dokumentumok kategóriák, egész kategóriák használatától való jogok alkalmazásától embereket, szervezeteket. Tony, most ezt State Watch nevében neked adom meg a szót. Köszönöm. Most pozitívan szeretnék beszélni arról, hogy a szabályozás liszabonizálása hogyan ad lehetőséget arra, hogy az Európai Unió megnyíljon amikor a vonatkozó kódot 93-ban jóváhagyta a három intézmény, két kivételt határozott meg a jelenlegi szabály 4-es és 2-es pontja alapján. Amikor elkezdtek a megbeszélések Amsterdam szerződés követően, egy harmadik kategóriát bevezettek, a bizottság javasolta, a tanács megerősítette, az intézménynél dolgozókra vonatkozó dokumentumokra, hogy megakadályozzák a beavatkozást a döntéshozatali járásba idő előtt a dokumentumokhoz, hogy megelőzzük a félreértéseket, ez volt a hivatkozás. A, mi után egy dokumentum elfogadása került. Így módon a 4.2-es cikk meghatározta, hogyha a döntéshozatai eljárást akadályozná egy dokumentum kiadása, akkor az megtagadható. Különösen, hogyha az jövőbeli döntéshozatalra is kihat. Gyakorlatban tehát a tanács bizottság ezen általános feltételeken túl ezt a harmadik feltételt is meghatározta kivételként. Ennek fontosság abban áll, hogy a 2009-es éves jelentésben a tanács a kérelmek 25%-át megtagadta, és 39 százalékban több oknál fogva tagadta meg, általában a 4.2-es pontra hivatkozva. Jól mutatja ez, hogy itt az történt, hogy az állampolgárok és civil társadalom igyekezett rá jönni, hogy miről folyik a jogalkotás, mit tárgyalnak ennek során, és ezt elutasították. Az érv úgy szólt, hogyha a jogalkotók találkoznak, ak akkor az általuk megtárgyalt dokumentumok, mivel jogalkotási dokumentumok nyilvánosságok legyenek. Ez a demokrácia alapja nyilvánvaló módon. Ez azt jelenti, hogy ha az Európai Parlament találkozik, mondjuk egy szakbizottság, akkor minden dokumentum közdokumentum. Amikor pedig a tanács jogalkotói munkában találkozik, akkor minden dokumentum nyilvános kell legyen, és mégsem az a háromoldalú intézményközi megbeszélések dokumentumai is nyilvánosak kell legyenek, és nem azok. A Libel szakbizottság 2004-től 2009-ben 89%-a a döntéseknek titkos tárgyalások során történt, amikor a közvélemény nem tudott tájékozódni ezekről. Tehát egy demokrácia, ha méltó a nevére, akkor biztosítsa kell ezeket a jogokat a jól informált társadalom fenntartására, hogy azok be tudjanak avatkozni a döntéshozatalba, és tudják eh, hallatni hangjukat. Ha liszabonizáljuk a szabályozást, akkor a 4.3-as pontot ki lehetne dobni az ablakon. Tehát a szabályozást ki kéne terjeszteni minden intézményre és ügynökségre, ám az, az Lisszaboni szerződés a 15-13-as per 5-ös pontban kimondja, az Európai Parlament és Tanács kell, hogy biztosítsa azon dokumentumok kiadását, amelyek az 5 és 5 eljáráshoz csatlakoznak. Ennél világosabban nem lehetne fogalmazni. Aztán a 11.3-as cikkben az követeli meg az intézményektől, hogy az állampolgárok és szervezeteik kapjanak jogot minden EU cselekvés és tevékenység dokumentumának hozzáférésébe hogyan, tudna a, a, hogyan tudná szöveget gyakorolni a közvelemény, ha nem tudja, mi történik. Aztán van még egy oka, hogy a 4.3-as kidobjuk. A munkadokumentumok esetében az Amsterdami szerződés vonatkozó pontja szól arról, amiről a Lisszaboni szerződés nem, hogy megtakadható információ akkor, hogyha alásna az intézmények működését. Szerintem a 4.3-as cikk nem, nem alkalmazható már, mert ellentmond a Lisszaboni szerződésnek, ezért a dokumentumokat azonnal nyilvánhatóvá kell tenni, ahogy elkészültek, és az érv, mi szerint a 4.3-as törölni kell, éppen az, amit az Európai Parlament saját 2010 márciusi állásfoglásában is kimondott. Szerintem nevetséges volna, hogyha a Lisszaboni szerződésben álló ö, rendelkezések nem kerülnének megvalósításra. Ez a demokrácia alapjához tartozó követelés. Emlékszem, 99-ben Szedemen úr azt mondotta, hogy a tanács és a bizottságban ülnek olyan dinoszauruszok, akik vissza akarják forgatni a történelem kerekét. Ezt nem szabad megengednünk. Amikor a civil társadalom 2001 után vizsgálja a szabályozást, tudtuk, hogy csak a fele érvényesül a szabályoknak, most meg, meg a felét is felezni akarták a civil társadalomnak joga van ahhoz, hogy tájékozódjon arról, hogy milyen döntések születnek a Lisszaboni szerződés, lehetőséget és arra, hogy a demokráciát ismét működőképesé tegyük. Reméljük, hogy a Európai Parlament is támogat bennünket ebben az erőfeszítésükben, és a dinoszauruszokat visszazárjuk oda, ahova valók. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy helyén való volt, hogy utaltunk Söderman úr munkájára, és el kell mondanom, hogy két kiváló ombudsmanunk volt, akik nagyon nagy hangsúlyt helyeztek a az állampolgárok jogaira, hogy igenis tudjanak dolgokról. Valóban. A kérdés az, hogy a Lisszaboni szerződés mit vár el tőlünk, és ugye a negyedik cikk harmadik pontja, nagyon sokszor utaltunk rá, ami ugye ellene van annak a szellemnek, hogy az állampolgárokat hagyjuk részt venni a dolgokban. Most pedig Eve Steinitznak adnám meg a szót, aki arról fog beszélni, hogy egy közös intézményi teret hogy lehet létrehozni, egy közös nyelvet, hogy közösen hogyan férhetünk hozzá dokumentumokhoz, inter, intézményekhez, a 2012-es átalakulási célkitűzésekről van szó, hiszen ő a hivatalos kiadványok hivatalának igazgatója, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm az előadóknak, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy röviden és gyorsan áttekintsem azt, hogy milyen munkával foglalkozunk, hogy javítsuk a hozzáférést a jogszabályokhoz. Először is elnézésüket kérem, de nagyon száraz és te, szakmai szövegről kell beszélnem. Feladatunk tehát pontosan az, hogy átlátható és könnyű hozzáférést biztosítsunk az állampolgárok számára a jogszabályokhoz. És itt láthatják, hogy miről van szó, nem akarom elolvasni az egészet. A mandátumunk az európai intézményektől származik. Először is el szeretném mondani, hogy mit látnak a felhasználók, és hogy mi mivel foglalkozunk. Először is egy közös hozzáférési pontról van szó, aztán egy portál, egy jogi portál, közös jogi portál kell, illetve az összes ö, informatikai rendszernek megfelelően kell alkalmazkodni ehhez. Aztán nem szabad elfeledkezni a normákról sem. Ezek alapvető előfeltételek, hogy valóban hozzá lehessen férni az információhoz. Nos, csak felsorolásképpen el szeretném mondani, hogy messze menő applikációkkal rendelkezünk az ismeretkezelés terén, a szemantikai web alkalmazások, illetve a nyilvános adatok újra felhasználása terén. Ez persze azt jelenti, hogy átlátható és könnyű hozzáférést kell biztosítanunk. Engedjék meg, hogy Bernard Bonjean idézem, aki a franciaországi ö, ö, szakszervezetek ö, képviseletében azt mondta, hogy minden szerző, és most idézek, és kiadó tudja és alkalmazza a közös normákat, mindenféle jogszabály szempontjából, minden felhasználó számára a közös jogi adatbázisokból. És hát 7 évvel később már közös intézményes térben vagyunk, de még mindig hiányzik a közös nyelv, amikor is a legfőbb célunknak az kell, annak kellene lennie, hogy átlátható és könnyű hozzáférést biztosítsunk az állampolgárok számára a jogszabályokhoz. Ez nem csak azt jelenti egyszerűen, hogy a dokumentum rendelkezésre áll. Ez azt is jelenti, hogy jogi, szemantikai, eljárás jogi kontextusában helyezzük el őket. Ez pedig azt jelenti, hogy minden dokumentumhoz közösen hozzá lehessen férni, legyenek azok jogi vagy nem jogi dokumentumok, egyetlen portálon keresztül. Nos, egyszerűbben fogalmazza. Ehhez óriási és összetett fejlesztésekre van szükség, normalizálásra az informatikai rendszerek terén, és hát akár hiszik, akár nem, nem kevés munkára. A normalizálás azt jelenti, hogy az adatok és a felhasználások, a kódok alkalmazása, modellezés, ahol pedig szöveges tartalomról van szó, a deskriptív adatok vonatkozásában megfelelő táblázatokra is van szükség, amikor természetesen a szöveg is rendelkezésre áll. Erre utaltunk, amikor a közös nyelvre ö, hivatkoztam. Ez tehát a közös hozzáférési pont. Így kellene, hogy kinézzen. Persze lehet, hogy ismerős ez már néhányuk számára, hiszen olyan mezőről van itt szó, ahova az ember beírja azt, amit akar, és kereshet, rákereshet bármilyen területre, tartalomra, amelyel rendelkezünk a, az adatbázisainkban. Aztán, ami a modelleinket illeti, bevezetünk a baloldali hoz hasonló ö, alkategóriákat, terület, ö, témakör, dokumentumfajta, tehát ezek mind megtalálhatók itt, és nagyon reméljük, hogy ennek segítségével két vagy három lépésben a felhasználó jelentős mennyiségű információhoz juthat. És ha szakértőről van szó, és a jogi portálhoz is el akar jutni, ott van az új Eurolex, eh, ahol gyorsan lehet rákeresni különböző funkciókra, eh, de sokkal eh, kifinomultabban is lehet navigálni eh, és keresni az adatok között. Annak illusztrálására, amit eddig elmondtam, meg szeretném mutatni, hogy hogyan lehet hozzájutni egy jogalkotói folyamathoz, ahol kronológikusan vannak felsorolva a különböző dokumentumok. Így került ez kidolgozásra. Mégpedig olyan sorrendben is található meg mindez. Nos, hát ennyit a az elejéről az egész folyamatnak, és ez található az egész mögött. Ott a közös hozzáférési pont, aztán a területek, aztán a keresés, a közös indexek. Ez pedig azt jelenti, hogy a metaadatokra mindenféleképpen szükség van, és a rendszer szíve vagy motorja alul található a, a közös ö, adatbázis. Nos, ami nem kívül fontos, a sárga és a zöld kör, ami a jobb oldalon található, a Record és a Euro elnevezésű projektek. Ez pedig azt jelenti, hogy a meta adat készlet feldolgozása van lehetőség, ezek mind normalizált metaadatok. A Eurowalk több nyelvű verzióban is hozzáférhető. Nos, a rövid rendelkezésemre álló idő alatt csak madártávlatban tudok rápillantani itt a témára, de itt látható az adatok modellezése. Nem tudom, hogy el tudják-e olvasni de alapvetően egy eljárásról van szó, néhány metaadat csoport definiálja ezeket, események is vannak benne, itt gyakorlatilag dokumentumokról van szó, és úgynevezett workökről, amelyek expressionje és manifestationje van. Gyakorlatilag az expression az azt jelenti, hogy a hivatalos nyelveken rendelkezésre áll, a manifestation pedig azt mutatja, hogy PDF-ben vagy valamilyen más file formátumban áll-e rendelkezésre ez a dokumentum. Persze. Hogy egy példával élhessek a jelenlegi helyzetből. Olyan példát választottam, ami majd talán mindenkinek visszaköszön, az Európai Parlament kódjait. Pillanatilag négy ilyen van, amelyet különböző kontextusban használnak. De iránymutatónak kell lenniük, és ugyanahoz a dokumentumcsoporthoz kell vezetnie. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy csak egyet használunk fel, az EP-nek lehetővé téve a felhasználást, és ahogy említettem, szöveges tartalmat keresünk. És mindezt megtaláljuk a 23 hivatalos nyelvi verzióban. A metaadat standardizálásához óriási munkára van szükség. Itt a táblázat, amelyet már kitöltöttünk, sárgával látható ez, a rózsaszín vagy lila a folyamatban lévő munkát mutatja. Minden intézmény együttműködik ebben. Itt a, az irányító testület. Elnézést, azt hiszem, hogy elkerültünk a megfelelő oldalról. Hát sajnos azt hiszem, hogy lejár az időm nem soká, elnök asszony, tudom, igaza van. Nos, itt láthatók a numerikus metaadatok. A Eurovok fájlra most nem térek ki, itt a szemata. Az átlátható könnyű információhoz való hozzáférés érdekében minőségi metaadatokra van szükség. A minőségi azt jelenti, hogy pontos, a metaadatok értékelése szempontjából, illetve bibliográfiai és jogi szempontból is pontosnak kell lennie, tehát össze kell hoznunk a szerzőket, vagyis az intézményeket. Normákat kell használni, mégpedig logikusan, és így kell őket továbbítani. Ehhez pedig arra van szükség, hogy át kell venni a normákat, a meta adat regisztrációs projektben. Így könnyen lehet kommunikálni, pontosan lehet interpretálni a kapcsolódó metaadatokat, és nem kell átalakítani, nincs félreértés, és gyorsan hozzá lehet férni az információhoz. Új applikációkat is lehet használni a szemantikus web oldalon, és végül, de nem utolsó sorban, és itt már be is fejezem, a metaadatok normalizálása lehetővé teszi, hogy könnyen hozzá lehessen férni információhoz, amelyek sok forrásból származnak, egyetlen egy felhasználói pontról. Hát elnézést, egy kicsit gyorsan kellett ezt mind elmondanom, köszönöm a figyelmüket, de ha további információra van szükségük, nagyon szívesen szolgáltatom. Köszönöm. Köszönöm, Steinitz úr. I Uh, Szerintem az, amit igyekezett összeállítani, az, uh, az végül is az álmunk, egy olyan helyzet áll elő, amikor is végül is a végfelhasználók tesztelik a rendszert majd, hogy működik-e vagy sem. Mert hogy így nagyon szép leírva látjuk-e majd, hogy működik. Van néhány percünk a gyors kérdésekre, válaszokra. Megnyitnám tehát ennek terét, parlamenti képviselők és a hozzászólók tehetnek fel. Morvai asszonyi a szó. Thank you very much. köszönöm, köszönöm, hogy megszervezték ezt a rendkívül izgalmas vitát. Én emberjogi jogász vagyok Magyarországról, és az Európai Parlament frakció nélküli tagja. A legalapvetőbb elemeiről beszélünk az Európai Uniónak, és ezért ö, olyan a csalódás, hogy nem túl sok parlamenti képviselő vesz részt az ülésen. A mai vita apámra emlékeztet, aki a néhány hónappal a kommunizmus bukása után Magyarországon azt mondta, szörnyű, ami történt. A tévében csak úgy bemondták, hogy egy, egy közdokumentumot titkosítottak 30 évre. Az újonnan választott kormány tette ezt. Semmi sem változott végül is, mondta apám. No, amiről ma szó van, az két teljesen egy ütköző értelmezése a demokráciának. Az igazi demokráciában szerintem minden, a kormány minden hatalma közvetlenül vagy közvetetten a népfőség elvén alapul, a néptől származik, amely nép kell, hogy ellenőrizhesse és felügyelje a hatalom gyakorlását a kormány részéről. Egy diktatúrában, vagy egy fél diktatúrában fordítva áll a dolog. A végrehajtó hatalomnak, a kormánynak van a kezében minden hatalom, pontosabban egy szűk elitnek, és az egyénnek minden jogát a kormány adja, úgymond. Tehát két teljesen szembenálló értelmezésről van szó a demokráciának. És itt a demokrácia alapjairól beszélünk. Az európai állampolgár meg kell értse, hogy ő ellenőrzi az Európai Uniós intézményeket, hiszen az Európai Unió intézmények minden hatalma, annak forrása ő maga, az állampolgár. Ezért olyan fontos az, amiről beszélünk. Annyira izgalomba jöttem, hogy hosszúra fogtam a kérdésem elejét, ezért jogász kollégámat kérdezem elsősorban, hogy vajon az Európai Emberjogi Bíróság rendszerével élnek-e? Strasbourghoz fordulnak-e? Különösen, hogy az Európai Unió aláírója lesz a, az egyezménynek. Elnök, köszönöm, hogy kérdését. Van-e egyéb hozzászólás, képviselők, európai intézmények tisztviselői, vagy a hozzászólók részéről? Um, yes, yes, uh, Mr. Nikiforos, úr. Nagyon rövid hozzászólás csak. Stanitz úr nagyon fontos előadást tartott. Szerintem uh, nagyon fontos volt, amit igyekezett elmondani mert a lényegét érinti mai témánknak. És hogy ö, egy nagyon baráti ö, tanácsot hadd adjak. Meg kell találni a módját annak, hogy ezeket a száraz adatokat valahogy úgy tudja tálalni, hogy a, a felhasználók tényleg érteni tudják, hogy mit akar velük közölni. Mert rendkívül fontos ennek a munkának a tartalma, saját munkámban is fontos volna az információhoz való hozzáférés, ám nagyon sok függ attól, hogy az ön intézménye mennyire tudja emészthetővé tenni ezt az információt, mert természetesen fogva ez rendkívül száraz adatsor. Én, mint felhasználó is egyrészt eh, rendkívül nagyra tartom, amit tesznek, ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy ez érthető legyen. Anna eh, Brower, please take... Anna Brower a szó. First of all, I want to eh, compliment... Először is gratulálni szeretnék a szervezésért, mert tényleg nagyon jó dolog, hogy az átláthatóságról, a nyíltságról tudunk beszélni ma. Van egy kérdésem. Talán az Európai Ombudsmanhoz, és önök közül azokhoz, akik a 1049-es rendelettel foglalkoznak. A kérdés az, hogy hogy tudjuk elkerülni azt, hogy túlságosan bizalmasan kezeljék az adatokat, mert gyakorta az adatokról úgy nyilatkoznak, hogy bizalmas, vagy részben bizalmas, és gyakorta egyáltalán nem indokolt ez. Ez rendkívül sürgős kérdés, de nagyon nehezen megoldható a bíróság számára, és ez pedig a második dolog. Ideális esetben ne kell, nem kell bírósághoz fordulni. De sajnos volt rá példa, és ez úgy kerülhető el, hogyha már a kezdet-kezdetén teljes nyíltságról van szó, akkor egyáltalán föl, el kell gondolkodni a bizalmaság kérdésén. Elnök, köszönöm szépen, ez tényleg fontos dolog minden döntésnél. Nagyon remélem, hogy lesznek rövid megjegyzések ehhez. Kezdjük talán először az ombudsmannal, utána Michael Cashman és Tony Bennion. Anaisnak szeretném először megadni a, a szót, hogy válaszoljon a magyar jogásznőm kérdésére. Jó, nagyon rövid leszek. Részválaszt adok, ami az ombudsmanra vonatkozik. Nos, egyértelműen én nem mondhatok semmit azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelik bizalmasan az adatokat. Ez az intézmények dolga. Másrészt viszont 2008-ban módosították a jogállásomat, hála az Európai Parlament támogatásának, úgyhogy most már mindenféle adathoz hozzáférek, és mindenféle dokumentumhoz, függetlenül attól, hogy milyen szintű a bizalmas minősítésük. A korlátozások, amik rám vonatkoznak, egyedül abban állnak, hogy egyet kell, meg kell beszélnem ezt az érintett intézménnyel, mielőtt hozzáférek a dokumentumhoz. Erre már egyszer sor került a svéd elnökség alatt, és el kell ismernem, hogy a svéd elnökség részt vett ebben. Sikerült a tanácsot meggyőznöm, hogy olyan szabályokat állítsunk ki, ahol a bizalmas kezelés a lehető legalacsonyabb szintet érje el. Úgyhogy nagyon jó ö, első lépés volt ez, úgyhogy az ombudsman most már hozzáfér ezekhez a bizalmas információkhoz is. Tudom, hogy ez nem válasz a kérdésére, de sajnos a hatásköröm nem terjed ki arra, hogy eldöntsem, hogy mi az, ami bizalmas, és egyáltalán milyen fokon bizalmas. Én csak azt tudom eldönteni, hogy hogy lehet hozzáférni, ha már rendelkezésre áll. Köszönöm. Elnök, Michael. Köszönöm szépen, Heidi. Először is köszönet Morvai asszonynak a szenvedélyes ö, megszólalásáért az információról és a hozzáférésről, mert ez tényleg megerősíti a demokráciát. És persze az EU-ban is vannak olyan országok, ö, akik ö, diktátorok alatt éltek, és első kézből van információjuk a demokráció megtagadásáról. Nos, ami a bizalmas kezelést illeti, közös szabályokra van szükségünk minden intézményre vonatkozóan, minden ügynökségre vonatkozóan, és közös szabályokra, amelyek a bizalmas kezelést nyilvánossá teszik. Persze meg lehet kérdőjelezni így a bizalmas minősítést. És a parlament eddig így járt el, amikor is a 1049-es rendelet felülvizsgálatával foglalkozott. Köszönöm szépen, Tony. Csak két dolgot szeretnék mondani. Az egyik azt hiszem egy másik szint, ahol a részbeli hozzáférésről van szó. A kérdés az, hogy ki az a, mi az a dokumentum, amihez hozzá lehet férnie, vagy nem. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes dolog ez, mert ugye a tanácsnál rengeteg ilyen dokumentumról van szó, amikor a bizottságtól jönnek bizonyos ö, dokumentumok, ugye ott van az adatvédelem kérdése a, az Egyesült Államokkal. A bizottságnak nem tetszett, de egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy milyen dokumentumról ne lehessen hozzáférni. Miért kellett a korlátozásra emelni ennek a szintjét? Hiszen ez egyszerűen mindenkinek a jogának a megnyírválása. Elnök asszony. Michael még egyet akart mondani, ami fontos. Nos, itt van ez a dokumentum. Nagyon remélem, hogy ez hozzáférhető, mert ugye az átláthatóságról beszélünk, és a 21. oldalon arról van szó, hogy bizalmas dokumentumok. A tanács belső szabályait alkalmazzuk, úgyhogy nem aknázó alá a bizalmas kezelés elvét, ha szükség van rá. Itt le van írva, hogy milyen okoknál fogva lehet egy dokumentumot bizalmasnak nyilvánítani részletesen. Hogyha például top secret, vagy és csak olyan információra és anyagra vonatkozhat, amelynek a nyilvánosságra hozatala az egész Európai Uniót vagy egy, vagy több tagállamát sérteni. Tehát akkor lehet csak bizalmasan kezelni egy dokumentumot, hogyha erre vonatkozik. Így a az intézményeket megkérdezhetjük, hogy miért kezelnek bizalmasan egyes adatokat. Köszönöm. Tessék, köszönöm szépen, ez sokat segített. Nos, a mi agályunk gyakorlatilag az, hogy túlságosan bizalmasan kezelnek fölöslegesen bizonyos dokumentumokat, és aztán lesznek olyanok, amelyekhez nem lehet hozzáférni. A kérdés az, hogy ki ellenőrzi ezt a bizalmasan kezelt szintet? Hogy lehet könnyen ö, vitázni ö, a, egy bizonyos dokumentum minősítéséről ilyen szempontból? Michael, ha megint válaszolhatnék, Nikofolosz már utalt erre, pillanatnyilag a parlamentnek ez az álláspontja. Nyilván az információs tisztviselő feladata lesz ez. Elnök asszony, köszönöm szépen. Hadd mondjam el, hogy amikor a rendelet megszületett, szakértők rámutattak arra, hogy ez olyan, mint a matruska, a, az orosz baba, amit ugye ahányszor kinyitunk, mindig van benne egy kisebb. Tehát van egy rendelet, aminek a, ö, mindenek felett értékel kéne ö, rendelkezni, aztán a kilences cikk, a kényes témával foglalkozó dokumentumok, hát ez eléggé csalódást okozott a kompromisszumok terén, aztán a belső szabályok, a, a bizalmas kezelés vonatkozásában, és azt hiszem, hogy Michael Cashman ö, a jelentés tervezetben azt próbálja elérni, hogy egy keretet alkalmazunk mindenre. Tessék, Nikoforusz, parancsoljon! Nos, azt hiszem, hogy itt a lényeg az, és talán még világosabban kellene fogalmaznom, hogy a pontos nyelvezet rendkívül fontos, hogy garantáljuk az ilyenfajta hozzáférést. Tehát ha pontosan lehet fogalmazni arról, hogy mi az, ami nyilvános, mi az, amihez hozzá lehet férni, vagy nem, az nagyon fontos, mert így az ilyen szürke területeket kizárhatjuk, mert ha egyértelműen definiáltuk pontosan a dolgokat, akkor sokkal könnyebb. És a bíróságok igenis segítenek ebben, mert egyértelműen ebbe az irányba mutatnak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, nagyon jó tessék, Anya. Köszönöm szépen. A bíróság kell, hogy döntsön ebben a témában, úgyhogy várjuk meg, nem mondhatjuk azt, hogy a bizottságnak és a tanácsnak meg kellett volna felelni a rendeletnek saját esetjoga alapján, és nyilvánosságra kellene ö, bocsátania. Úgyhogy egy bíróságról van szó egyszerre, ez már valami, ez teljesen új dolog, hogy az intézmények elmondják nekünk, Korábban nem volt erre példa, legalábbis nagyon-nagyon kevés civil szervezet fordult a bíróságokhoz, úgyhogy most teljesen új dolgokkal találkozunk az európai bíróságokon, és ez már is előrelépés, úgyhogy fontos tudni azt, hogy az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatban Európában ez az egyetlen olyan lehetőség, amikor a civil szervezetek az európai bíróságok elé állnak. Ha valaki nem kaphat fordott hozzáférést valamilyen dokumentumhoz, akkor fordulhat az Európai Bíróságokhoz. Más esetekben nem így van. Úgyhogy ezért panaszkodtam a konvenció alapján, mert az EU-nak meg kell felelnie ennek az árusz egyezménynek. És ugye a civil szervezetek így kerülhetnek most a bíróságokhoz, de most már más határozatok vonatkozásában is esetleg oda mehetnek. Ha a jelenlegi helyzet nem változik, de várjuk meg, a, várjuk meg az ítéletet a bíróságról. Köszönöm. Elnök, elnézést tovább kell lépnünk, de azt azért el szeretném mondani, hogy azok a kérdések, amelyeket Árnék önig felvetett, igenis a Strasburgi Bíróságra vonatkoznak, de hát ehhez elmagyarázta, hogy mi a helyzet. Akkor lépjünk tovább. Jön a második része az első körnek, úgyhogy most meg kellene néznünk, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni az uniós intézményeknek. úgyhogy megkérem szakértőinket, hogy cseréljenek helyet. Helen Derbyshire Cesare Onestinit és Hubert Laszerskit kérem, hogy jöjjenek ide fel a pódiumra, és nagyon remélem a többiek is maradnak a vitára. Eh, Michael, are you taking over now or in the second part? okay, yeah, right, yes. is that okay with you? Yeah, yeah, sure, yeah, yeah. If yeah. you want break, yeah. if you need to um, anything, Yeah, uh, so uh, when um, the Nos, hogyha a második körös szakértők is helyet foglaltak, szeretném bemutatni az Access Info-t. Nagyon sokan ünnepeltük az Európai Bíróság határozatát a közelmúltban. A tagállamok álláspontjaihoz való hozzáférést illetően a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló rendelet felülvizsgálatáról. Hát egyszerűen elfogadhatatlan, hogy a tagállamoknak annyi mindent akargatni valójuk lehetne. De a bíróság teljesen földön járva ítélkezett, amikor értelmezte a tagállamok véleményét, hogy mit gondolnak a változtatásokhoz. Nyilván itt elmagyarázta azt, hogy a közvélemény tudja érteni azt, hogy mi az álláspontja a tagállamoknak a jogalkotói folyamat során, de hát ez ugye változhat az általános vita során. Remélem, hogy ezt jól értelmeztem. Helen, please take the floor. Yeah, no. um, thank you very... Köszönöm, elnök asszony. Jó reggelt. Igen, abszolút az Európai Unió Bírósága kimondta egy olyan ügyben, amikor dokumentumhoz akartunk hozzáférni, látják a dokumentumot, hogy az állampolgároknak jog, joguk van demokratikus jogai gyakorlásához, és képesek legyenek a döntéshozatalt részleiben követni. Ez alapjog. Nemzeti szinten teljesen normális gyakorlat, hogy az állampolgár tudni akarja, hogy például kormánytagok vagy politikai pártok milyen álláspontot vallanak. Minden miniszter vagy parlamenti képviselő, aki megtagadja ennek kinyilvánulását egy adott szakpolitikában vagy, vagy törvénytervezetben, azonnal súlyos bírálat tárgya a közvélemény és a sajtó körében. Az EU-nak is ugyanezen normáknak kéne megfelelnie nem egy politikai adóparadicsom az Európai Unió, ahol a, a jogszabályok nem érvényesülnek ahogy egy levélben olvastam a, a bírósági határozat után, meglepő, hogy egyáltalán bíróság elé kellett menni ezzel az ügyel. A, azért ironikus ez, hogy bírósághoz kellett forduljunk az EU átláthatósági szabályról szóló dokumentumok hozzáféréséhez. Hát ez az irónia, ez mindenki számára nyilvánvaló volt. A 27 tagállamtól is igyekeztünk beszerezni információt, és olyan tendenciával találkoztunk, hogy igyekszenek ráutalni a, a brüsszeli titoktartási reflexre, odahárítják a felelősséget. Különösen szembeszükő volt a brüsszeli állandó képviseletekhez fordulásunkkor. Látják, hogy Dániában ennyit adtak, ennyi információt adtak ki egy dokumentumról. Összességében 27 tagállam közül 11 adott csak ki valamiféle információt, sokszor csak akkor, mikor erőltettük a dolgot, és jogorvoslattal éltünk. Például Hollandia, amely egy Európa barát átláthatósági hozzáállást követ, nemzetközi kapcsolatokban nem nagyon adott ki dokumentumot, csak formális felkérés után. Másik hat ország formálisan elutasította a dokumentum kiadását, nemzet, a nemzetközi kapcsolatok volt az egyik érv, a másik a döntéshozatal védelme, Franciaország érdekes módon az 1049-es szabályozásra hivatkozott, holott egy 1947-es francia törvényre kellett volna hivatkozzanak, az volt a hatályos. Tehát nemzeti szinten is érvényes az a brüsszeli reflex. Másik hatá, hat tagállam a bizottsághoz utalt bennünket, azt mondván, hogyha az Európai Unió átláthatósági, tanács átláthatósági szabályait akarjuk vizsgálni, akkor a brüsszeli bizottsághoz kell fordulnunk. Úgyhogy visszaléptünk a nulla, nulla kockára. Ha a jogalkotási döntéshozatal nem nyílik meg itt Brüsszelben, ahol eh, a legjobb kéne legyen, akkor tagállami szinten sem valósul ez meg. És végső soron ez még sértheti az eddigi tagállamokban még mindig érvényesülő átláthatóságot. A mi esetünkben a vonatkozó dokumentumot kiszivárogtatták nem tudtuk, de meg, a, amikor a bírósághoz fordultunk, de valahol megvolt. Tehát egy in vivo, egy, egy életben való tesztelése volt ez a, a joggyakorlatnak. A bíróság úgy találta, hogy a tanács vétett, mert nem tudta megindokolni a, jogok, a dokumentum kiadásának megtagadását. Tehát a közvéleményt a tárgyalások folyamatáról tájékoztatni kell mondta a bíróság, és a jogalkotási tárgyalás során az álláspontok változhatnak, az államok álláspontja is. Az a gondolat, hogy az államok eleve meghatározott állásponttal bírnak, és nem mozdulhat ez, ez nem, nem áll meg ez az érvelés. Nemzeti szinten is a jogalkotási folyamat átláthatósága nem ássa alá a jogalkotást miközben ez a per folyt, világszerte írtak nekünk rengeteg levelet. Egy kenyai jogaktivista például azt mondta, mennyire hasznos volt ez a bírósági döntés Kenyában. Egy dél-afrikai weboldal is tájékoztatott a sztoriról. Egy mexikói heti lap, egy 1500 szavas cikket írt a folyt olvasóinak erről az ügyről. Tehát a Brüsszelben vezető szerepet játszunk, itt mindenki figyel ezekre a a példákra. Ugyanakkor az eredmény nem annyira világos, mint, mint gondoltuk. Ami egy tipikus reakció volt a, a bizottság részéről, az, hogy ezen a héten találkozik a bizottság az Access Info, Access Info ügyét újra tárgyalva, és a bizottság újabb intézkedéseket tervez, hogy megint csak új kivételeket határozza meg a jogszabály reforma mentén. Ez nem csak az Európai Unió átlatóságának ártana, hanem hosszabb hat- távú hatása is volna. Három nappal a bíróság döntése után egy isztambuli egyetemen találkoztam egy jogtudóssal, aki elmondta, hogy most kaptam meg a bíróság döntését. Nyolcszor kapta ezt meg, tehát az európai demokratikus sztenderdek világszerte meghatározóak kell legyenek. Hallom, lejár az időm. A viták, a mai vitáink során a 1049-es szabályozások kapcsolatban látnunk kell, hogy ez még nem felel meg minden normának, melyet világszerte érvényesülő törvények határoznak meg, illetve az Orhuszi Egyezmény, valamint az Európa Tanács vonatkozó határozatának sem. A dokumentum meghatározása, a közérdek eh, eh, megfelelés tesztje is hiányosságokat szenved, még van tennivaló, hogyan lehet meghúzni az egyensúly például a az információhoz való hozzáférés, illetve az egyéni ö, szabadságok védelmek között. Aztán az, nyitott, az a nyílt adat forradalom tekintetében is látjuk, hogy a, a, a kormányok egy sor a nyers adatok tömegét nyitja meg a közvélemény előtt. Például az Európai Unió proaktív módon tehetné nyilvánvalóvá időben a a segélyek elköltésének részleteit a vonatkozó nemzetközi jogszabályoknak megfelelően. Összefoglalva tehát, ha a reformokat végrehajtják az 1049-es szabályozás keretében, akkor ez arra kell törekedjen, hogy minimum normáknak való megfelelés szolgálja. Az a gondolat, hogy csökkentsük az egyezmény hatáját, az döbbenetet jelent, meghökkentést meg, meghökkentette a, azokat, akik figyelemmel kísérik. Biztosítanunk kell azt, hogy jelenlegi szabályozás alatt érvényesülő jogok valóban megvalósíthatóak legyenek. Ez a minimum. A tényleges átláthatóságra kell. Hallom, túl gyorsan beszélek, és be is kell fejeznem. Lassítani is kell, meg be is kell fejezni, mondja az elnök. Hát nehéz egyens. Hát most ügyezi magát, mintha a bizottságban dolgozna, mondja a másik hallgató. Hát le kell zárnom. Összefoglalva, az a gondolat, amely egyében fogant ez a, ez a mai ülés, és az a hír, hogy, hogy törölni akarták a napirendről, szintén nagyon figyelemre méltó az európai civil társadalmi szervezetek tagjaiként nagyon fontos, hogy hallhassuk, hallassuk a hangunkat, ahogy ma is tesszük, pontosan erről beszélünk. Ugyanakkor nincs megfelelő információhoz való hozzáférésünk, nem tehetjük ezt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much, Helen. Nagyon köszönöm, Helen. Szeretnék fejet hajtani Anna Brown előtt is, aki segített abban másokkal együtt, hogy ez sikerrel járjon. Bár azért ezt nem vártuk, hogy ez lesz a vége a tanács kontra X esetnek. Hát köszönöm szépen. Akkor majd meglátjuk, hogy az újdonságoknak mi lesz a következménye. Nyilván nagyobb lesz a nyitottság. Lépjünk akkor tovább. Cesare Onestininek szeretném megadni az Európai Külszolgálat nevében a szót ő az osztály vezetője. Csak annyit mondani kell, hogy az Európai Külszolgálat egy eléggé jól látható intézmény a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően, és nagyon sokan azt szeretnénk, és szükségünk is van arra, hogy átláthatóságot tapasztaljunk egyre nagyobb mértékben a külügyi kapcsolatok terén is. Úgyhogy Onestini úr, kérem mondja el, hogy hogyan is működik a dolog. Gondolom, hogy most már vannak szabályaik a dokumentumokhoz való hozzáférés terén. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy az Európai Külszolgálatot meghívták erre a fontos meghallgatásra. Nagy öröm ez számunkra, és örömmel veszünk részt az egész programban. Köszönet az előttem szólóknak, akik már egyértelműen körvonalazták az egész vita lényegét. Ahogy önök is tudják, az Európai Külügyi Szolgálat relatíve új testület, az év eleje óta működik, de teljes mértékben elhivatott a 1049-es rendelet végrehajtása mellett, ez pedig benne van a jogszabályban is, ahol egy cikk egyértelműen utal a 1049-es végrehajtására, ami a jogalapja az egésznek, illetve annak, ahogyan a végrehajtási rendeleteket kívánjuk alkalmazni a külügyi szolgálnál. szolgálatnál. Úgyhogy saját szabályaink a bizottság és a tanács anya szervezetek mintájára történik, de el szeretném mondani azt elsősorban, hogy a külügyi szolgálat milyen szerepet kell, hogy betöltsön. Rövid áttekintéssel kezdeném az alapelvekről, a végrehajtási szabályokról, amelyeket most fogadunk el. A kiinduló pont, mint ahogy minden egyes végrehajtási szabály esetében ez így van, hogy mindenki hozzáférhessen a dokumentumokhoz, illetve kérhesse ezt, az EU-n belül kívül jó, legyen jogi személy, avagy sem, ez nyilván a mi szabályainkban is benne van minden dokumentum, amely a külügyi szolgálatnál van, is ide tartozik, függetlenül attól, hogy mennyire bizalmasan kell kezelni őket, ahogy ezt mondtuk, és a 1049-es rendelet szabályai alkalmazandók, és csak a konkrétan felsorolt 1049-es rendelet értelmében meghatározott kivételek esetében nem. Ezeket mindenképpen tiszteletbe tartjuk. Egyébként a rendelethez tartjuk magunkat, esetleg az új módosító indítványokat vesszük át, de szerintem nagyon fontos, hogy folytassuk a munkát, és végrehajtási szabályainkat alkalmazni tudjuk. Ha a külügyi szolgálathoz kérés érkezik egy harmadik féltől, ez a mi esetünkben fontos, mert a dokumentumok zöme, ahogy önök is tudják, ilyen egyértelmű szabályokkal kell rendelkeznünk, ahogy már korábban is említettem, hogy gyorsan meg lehessen egyezni a kérés megfogalmazása, megfogalmazójával, és hogy mit tehetünk a dokumentumokkal. Szándékunk az, hogy prioritásként kezeljük mindezt. A külügyi szolgálat szándéka az, hogy koordinátort nevezzen ki a szolgálaton belül, erre a célra, ez megfelel azoknak az ajánlásoknak, amelyeket korábban is hallottunk. Ennek a tisztségviselőnek lesz a feladata, hogy biztosítsa azt, hogy a rendeletet mindenféleképpen alkalmazzuk teljes körűen a külügyi szolgálaton belül, és időben kezeljék a kéréseket, megfelelő határidőket betartva. Mivel új eljárásokat vezetünk be, úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálat koordinátorá, dokumentum koordinátorának fontos feladata lesz az is, hogy megfelelő információ is rendelkezésre álljon a külügyi szolgálaton belül. Figyelembe véve azt is, hogy a munkatársak a külügyi szolgálatnál különböző intézményekből származnak. A 27 tagállamot is képviselik, úgyhogy annak szellemében, amelyre emlékeztet korábban minket az ombudsman, fontos lenne, hogy közös kultúrát hozzunk létre, amelybe beletartozik természetesen az is, hogy egyértelműen értsük, hogy mit tartalmaz ez a rendelet. Tehát a továbbképzés, az oktatás rendkívül fontos a szolgálaton belül, és ezt szeretnénk elérni annak érdekében, hogy mindenki megértse, hogy hogyan kell ezeket a rendelkezéseket végrehajtanunk. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ugye a munkatársak különböző forrásból származnak. Fontos azonban, hogy amikor megérkeznek, egyértelműen értsék a rendelkezéseket. Nos, pillanatnyilag ez a helyzet, és remélhetőleg ezek a végrehajtási rendelkezések hamarosan jóváhagyásra ö, kerülnek. Maga a jogi szöveg már megszületett, az első feladatok egyike ez volt, most már megvan a tervezet, kész a jóváhagyásra, és ezt a főképviselő elé terjesztjük. Reméljük, hogy tovább is tudunk lépni majd hamarosan az elkövetkezendő hetek során ezen a téren. Köszönöm szépen a figyelmüket! Elnök, köszönöm szépen, Onestini úr! Azt hiszem, jó okunk van arra, hogy talán a bizottságtól, inkább nem annyira a tanácstól, mert ugye kevésbé volt hajlandó az állampolgárokkal információt megosztani. Egyetért velem? Ó, asszonyom, csodálom a diplomáciai érzékét. Köszönöm szépen. Akkor lépjünk tovább, és most Hubert Slaszewskit szeretném felkérni az Európai Bizottságtól, aki a jobb szabályozás és adminisztratív politikák igazgatója, hogy mondja el, hogy az átláthatóság az uniós intézményekben mennyire előfeltétel a nyitott, független és hatékony uniós adminisztráció előfeltételeként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, és köszönöm a meghívást az előadóknak. Nagyon aktuális volt ez, és nagyon fontos számomra, mert én relatíve új ember vagyok ebben a témában. Nos, végig hallgatva egy-két beszámolót, az embernek az lehet a benyomása, hogy az intézmények részéről létezik egy olyan politika, hogy visszatartsák az információt, hogy gátolják az állampolgárok hozzáférését a politika formálásához. És ahogy Benyán úr is fogalmazott, a dinoszauruszok védik azokat a sötét titkokat, amelyek erre vonatkoznak. Hát tudatában vagyok annak, hogy szélsőséges esetek bukkannak fel ennek alátámasztására, de hát én persze csak a bizottság nevében szólhatok. És kérem, legyenek biztosak abban, a helyzet annyira azért nem sötét, mint amilyenről itt hallottunk, és én magam sem úgy érzem. Sokkal pozitívabb a helyzet, és a bizottság tökéletesen egyetért azzal, amit Jatenmaki asszony mondott arról, hogy mennyire fontos az átláthatóság, hogy biztosítsa a civil társadalom részvételét, hogy elősegítse a jó kormányzást. Ezek olyan koncepciók, amelyeket tökéletesen egyetért a bizottság. A nyitott és hatékony, független Európai Uniós adminisztráció melletti elhivatottságunk egyáltalán nem újdonság, hiszen ez közösségi módszerként vált ismerté. A bizottság ezt mindig is megvédte. Hát hogyan is néz ez ki a gyakorlatban? Ahogy már ez elhangzott, a 90-es évek elején kezdődött, és azóta több kezdeményezésre is sor került, amik, melyek közül a legfontosabb a 1049-es rendelet. Az elmúlt évek során a bizottság nagyon sok dokumentumot tett nyilvánossá. Először önkéntesen, majd a 1049-es rendelet értelmében. Csak engedjenek meg néhány számot a kérvényekre utalva és kérések számára utalva. 2001-ben kb. 500 ilyen kérvény volt. Tavaly több mint 6000. Több mint 80%-a ezeknek igenlő választ kapott, és csak 150 esetben kellett fellebbezni a főtétkárhoz. Ez azt mutatja, hogy a rendszer végül is jól működik. A kérvényezők közül néhányan a határidőket kérdőjelezték meg, és voltak olyanok, akik a hozzáféréshez való megtagadás. Betyé asszony utalt az időpontokra és a határidőkre. Biztosíthatom önt arról, hogy amikor a határidő kiterjesztése a válasz, arra mindig van nyomós okunk. Mert mindig meg vagyunk győződve arról, hogy minél gyorsabban válaszolunk, annál hatékonyabban tesszük ezt. De ugyanakkor nagyon sok kérés rendkívül összetett nagyon sok esetben kutató munkára van szükség. És bár Diamandurosz úr említette, hogy megfelelő szakemberekkel kellene rendelkeznünk, ez soha nem így van. És a jelenlegi helyzetben nem is valószínű, hogy javulna a helyzet. De nem akarom ezt érvként felsorakoztatni, mert ez csak egy aprócska részlet, de azért fontos részlet. Ezen túl a kérvényező nem föltétlenül látja azt, hogy más érdekeket is figyelembe kell venni. Például az személyes adatok, kérdése, vagy fontos érdekek védelme. A bizottság pedig ugye két tűz között van, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy megfelelően mérlegeli ezeket az érdekeket, mert különben veszít a bíróságon. De nem föltétlenül akarunk a bírósághoz fordulni, illetve nem azért veszíthetünk a bíróságon, mert nem akartunk hozzáférést biztosítani, hanem azért, mert megnyitottuk a lehetőséget ehhez. Úgyhogy nagyon kényes az az egyensúly, amit tiszteletbe kell tartanunk, és néha bizony több időre van szükségünk, mint amit mi is szeretnénk. De hát az átláthatóság nagyon fontos, és Higgyék el, hogy megpróbálom csökkenteni ezeket a határidőket, mindent megteszek annak érdekében, mert nem így kell, hogy működjön egy jó adminisztrációs csapat. De ugyanakkor kérem, értsék meg, hogy ez néha nem olyan könnyű, mint ami ennek tűnik. A dokumentumokhoz való hozzáférés persze egyik eleme csak az átláthatóságnak. Engedjék meg, hogy röviden szóljak a többiről. A bizottság, mint a jogalkotás kezdeményezője, be kell, hogy vonja a civil társadalmat a politizálásba, például konzultációk ö, keretén belül, vagy az érintettek konferenciáin belül. Minimális normákat állapítottunk meg erre, annak érdekében, hogy a nyilvánosságot megfelelően tájékoztassák, és legyen lehetősége vélemény nyilvánításra. Ezen kívül megtettünk mindent annak érdekében is, hogy az információ egyre inkább rendelkezésre álljon a közvélemény számára. És a hivatalos ö, őket képviselő kollégánk is említette ezt. Sajnos nem sok az időm, úgyhogy nem nagyon tudok részletekbe bocsátkozni. Azt azonban meg szerettem volna említeni, hogy azt hiszem, ön említette, ombudsman úr, hogy az ügynökségeket nem tájékoztatják, de a Lisszaboni szerződés értelmében rájuk is vonatkozik mindez. Hát a bizottság igen, tájékoztatja őket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy erre megint csak sor kerüljön. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Szlászewski úr, úgyhogy körülbelül most 10 perc áll rendelkezésünkre a vitára, úgyhogy meg szeretném kérni az ombudsman urat, hogy először is ő szóljon hozzá, de természetesen a vita mindenki számára nyitott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Have taken note. Lejegyeztem. Dabesir asszony előadásában foglalt pontokat nagyon érdekes volt. Ha megengedik, néhány rövid megjegyzés Valeckis úr megjegyzéshez gratulálok. Ha jól értem, két hete foglalja el ezt a posztot. Gratulálok, és a, leg, és a sikert is, sok sikert is kívánok. Ha megengedi, hadd szóljak azon szerepemről, amely nem az ombudsmani külső elnőri szerepemet érinti, hanem mint információs forrás ként betöltött szerepemet érinti. Való igaz, hogy az Európai Bizottság áll a legmagasabb szinten az átláthatóság melletti kötelezettségét illetően, és ezt nagyon erőteljesen hangoztatja is. A probléma abban áll, hogy ha nem az legfőbb szinten, hanem az alacsonyabb szinten, hogyan valósul meg, és hogyan értelmezik a gyakorlatban ezt a kötelezettségvállalást amikor az egyes tisztviselők kell, hogy döntsenek, és sok esetben hibáznak döntéseikben. Nem támadom az, az intézményi elkötelezettséget a legmagasabb szinten, a főtitkár kötelezettségét például, aki mindig nagyon támogatja a, a dokumentumokhoz való hozzáférés elvét. A fő kérdés az, hogy kollégáit az ember hogyan oktatja, képzi, hogyan tudja biztosítani azt, hogy megfelelően döntsenek, jól ítélkezzenek, és jó döntéseket hozzanak az egyes konkrét helyzetekben. Erről van tehát szó. Sefkovics biztos úr személyesen, egy hasonló közfórumon személyesen kommentálta elődjének munkáját. 15 alkalommal hosszabbították meg, érkezett kérés, és magas Efkovics úr mondotta erre reflektálva, hogy hát lehetett volna jobban kezelnünk ezeket a helyzeteket. Ennyit elég mondani szerintem a bizottság álláspontjáról és a legmagasabb szint kötelezettségvállalásáról. Ami abszolút egyetértek az ön által felvetett kérdésről. Én ombudsman nézőpontomból a források hiányára való hivatkozás szerintem nem elégséges érv ezen az állampolgár szemében. Én nem mondhatom az állampolgárnak azt, hogy, hogy hogy voltak éppen a rossz igazgatás, az igazgatásbeli hibáknak az emberi forrásban való korlátosságunk az oka. Erre nem lehet hivatkozni erre nem lehet hivatkozni, és látom, hogy a meta nyelvéből, ahogy reflektál, hogy egyetért ezzel. Aztán gyorsan, gyorsan még két pontot. Lehet, hogy félreértettem azt, amit mondott, ha, és akkor kérem, jövítson ki. Ám ha valóban úgy áll a helyzet, hogy az Európai Bizottság kezelésének, a hozzáállásának az lenne a kulcsa, hogyha nem jól járunk el, akkor a bíróság majd elítél, az nem helyén való, nem a bíróságtól kell tartani. És teljesen egyetértek, persze a jogi szolgálat azért van ott, hogy tanácsokat adjon, és az a feladata, hogy megvédje önöket, és ez is helyén való, ám az is felelőssége ennek, hogy proaktív módon járjon el. És a proaktivitás nem azt jelenti, hogy az ember mindig a bíróságtól való félelmében látja el a feladatát. Persze ezt nem eh, azt mondom, hogy, hogy nem menjenek a bírósághoz, és sosem menjenek az ombudsmanhoz. Az ügynökség kapcsán az ügynökségek vezetőivel találkozom június 1-én, és konkrétan minden országban a látogatásomkor elmegyek az ügynökségekhez, hogy ezt az üzenetet újra és újra megfogalmazzam. Köszönöm. Van -e még, van még idő néhány hozzászólásra, Michael, aztán Helen Szokatlan számomra, hogy egy másik intézményt megvédek, bár éppenséggel mégsem, hiszen méltányosak kell legyünk, hogy elérjük céljainkat. A probléma része az, hogy több forrás van szükség ahhoz, hogy demokratikus kötelezett feladatainkat ellássuk. Ám az Európai Unióról alkotott negatív kép éppen az, hogy a politikusok nem akarnak az intézményeknek elég forrást adni ahhoz, hogy meg el, el, ellássák feladatukat, úgyhogy ezt egy ördögi körbe csatlakozunk be, és sok esetben a politikai vezetés minden intézmény vez- csúcsán védeni akarja saját érdekeit, le akarja védeni magát, és ezt mindenki tudja. Ezért egy teljesen új viselkedési kultúrát kell teremtenünk ezen a szinten, biztosítandó azt, hogy minden intézmény csúcsán a politikai vezetés azzal érveljen, hogy több forrása van szükség, ahogy elvégezze azt a munkát, amelyet az állampolgárok, az újságírók és a civil szeretek kérnek. Ezt külön-külön meg kell tegyék, különben ismét az ördögi körbe hullunk bele, és ezt mindenki megszenvedi. Köszönöm, Michael Helen. Köszönöm, elnök asszony javaslatom volna Levelszki úrnak új posztján, ne csak a rendszer, ne csak belülről gondolja végig a, a dokumentum hozzáférési rendszert, hanem kívülről nézvést is gondolja végig annak működését. Az állampolgárnak azt kell tudnia, ahhoz, hogy hozzáférjen és kérhessen dokumentumokat. Ugye látható, hogy 5000-ről 6000-re nőtt a, a lekérések számát, ám ez egy 500 milliós lakosságszám mellett elenyészően piciny szám. Jól tudjuk, hát csak Brüsszelben hány civil szervezet működik. Prágában tartottam egy előadást, megkértem a résztvevőket, hogy vajon képesek-e lekérdezni adatokat az Európai Unióban. Elvesztek a résztvevők a weboldalakon, nem találták meg azt a fonalat, ahol, ahol lehet haladni. A másik probléma, ha van információ, arról, hogy hogyan lehet lekérdezni, sokszor csak angolul, franciául, vagy egy-két nyelven van meg. Nem is, szinte nincs is weboldal, ahol az összes időtalos nyelven volna tájékoztás arról, hogyan lehet lekérdezni információt. Tehát vannak bizonyos alaplépések, tehát a főtitkárnál talán működik, de a többi intézménynél nem. Az emberek nem is tudják, hogy létezik főtitkárság csak azt tudják, hogy ilyen DJ van, olyan ündökség van, nem találnak a nyelvükön semmit annak az oldalán. Tehát, hogyha gondolják végig kívülről nézvést, hogyan lehet bejutni a rendszerbe, hogyan lehet lekérdezni adatokat. I, I Köszönöm. Nekem is volna egy kérdésem az előadóhoz és kommentálhatja más is. Szerintem itt az EP-ben egyre inkább észleljük annak szükségességét, hogy mi is be kell lássuk mert az állampolgárok is persze sok esetben, hogy milyen alapon tárgyal az Európai Bizottság nemzetközi egyezmények ügyében. Több közé csatát vívtunk már, hogy az Európai Parlament hozzáférjen a tárgyalási felhatalmazások dokumentumaiba, például az emberi jogi egyezményhez való Európai Uniós csatlakozás ügyében, meg a belés igazságügy területén, azok tekintetében. Önök tudják, hogy vannak ilyen intézményközi konfliktusok? És vajon ennek fényében nem volna kiszélesíthető a hozzáférés, akár az állampolgárokra is, hiszen az ő napi életüket is érintik, és jogaikat közvetlen módon az ilyen tárgyalások és az ilyen egyezmények. Köszönöm. Nagyon röviden csak. Igyekszem válaszolni az egyes felvetésekre. Először talán a forrásokról szólnék, hiszen ez egy vörös fonálként végighúzódik az összes hozzászólásom. Egyetértek az úrral az, abban, hogy nem lehet mindig a forrás hiányra hivatkozni, mint egyfajta felmentésként. Ám mégis kemény tény ez, mely tény sokszor nem tudjuk, nem tudunk ezen a tényen sokszor túllépni. Nehéz helyzet ez tehát. Kicsit olyan, mint hogy, hogy Darbisár asszonynak két perce van csak, és még 20 perce való mondandója. Sokszor kell tehát ilyen helyzeteket kezelnünk, de mint mondottam, nem lehet ez felmentés, nem lehet mentség. És a költségvetési tárgyalásokban, meg a bizottságbeli auditok során is azt kell mondanom, hogy nem fogadtuk el sosem azt az érvelést, hogy hát nem tudtuk megcsinálni, mert hogy nincs forrás. Ám sokszor el kell vonnunk más tevékenységektől erőt, forrásokat, és amikor az ember kartyusít, meg kartyusít, meg tovább kartyusít, akkor sokszor hasonló fontosságú tevékenységek szenvedik meg azt. Na de ez egy kicsit most el is tér ami mai tárgyunktól túlmutat azon. Nagyon komolyan vettem azon megjegyzéseiket, hogy az állampolgárok szeméből kell vizsgálni a dolgokat, hiszen ez a célunk, ez a legfőbb vetület, és az a kezdeményezés, mert a, a publikációs iroda tett, hogy bizonyos típusú információkra vonatkozóan a keresőpontokat világosá tegye, az fontos, hogy ne kelljen végig lapozni, végig nyálazni a, a, a teljes dokumentumtárat ahhoz, hogy bizonyos típusú információhoz hozzáférjünk. Szinte túl sok információt teszünk fel a webre, több százezer oldalt, úgyhogy elveszünk sokszor a részletekben. Éppen a, a, a nyíltság igényének megfelelően sokszor épp emiatt veszünk el a, a részletekben. Itt is van tehát javítani való, az én általam használt egyik rendszer, hogyha kicsit elveszek a, az információ tömegbe, akkor begooglezem a fogalmat, és úgy keresek rá. A nyelveket illetően. Ez is nyilvánvalóan költségvetési ügy, igyekszünk rangsorolni. Meglátjuk, mi lesz ebből ami a, a súlyosabb kérdéseket, vagy nehezebb kérdéseket illeti, amit a végén tettek fel, a válaszok, az intézményi közű megállapodásban rejlenek, az pedig az én hatáskörömön kívül áll, és ezért nem is kommentálnám. Elnök, talán reflektálna arra a tényre, hogy az állampolgár hozzáférés jogát ki kéne terjeszteni, például a külkapcsolatokra vonatkozó dokumentumokra is, hisz a globalizáció révén az állampolgár olyan térbe került, ahol egyfajta globális közösség tagjai, tagja is. És ilyenként is tudnia kell, hogy nevében hogyan tárgyalnak más államokkal, akár az élelmiszer minőségről, vagy a védelem felelősségéről. Úgyhogy röviden e két ügyben fordulnék önökhöz, az Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában értelmezve ezt a kérdést. Köszönöm, elnök asszony. Van erről gondolkozás. Ahogy az elején említettem, még korai szakaszában járunk a hivatal, az intézmény belső szabályai felállításának, vizsgáljuk, hogyan lehet kiegyensúlyozni az egyes egymással ütköző érdekeket és szükségleteket. Első kérdésre reflektálva különbséget kell tennünk az 1049-es szabály, amely minden állampolgár vonatkozik között, és az, állam, az európai parlamenti képviselők megkülönböztetett jogai között. A parlamenttelő vitáink során a politikai számonkérés elvének megfelelően megerősítést nyert, hogy még ebben az átmeneti időszakban is vállalnunk kell a kötelezettségeinket, hogy egyes esetekben is elkerüljük azt, hogy vákum adódjon az állam parlamenti képviselők felügyeleti jogait illetően. Tehát vizsgáljuk a e kérdéseket, és a parlament és a tanács közti vita fényében kell vizsgálnunk az e kérdéseket, illetve az közi megállapodás fényében, amely nem az én asztalomra tartozik. Tehát az általunk kezelt dokumentumokat is ezen szabályoknak megfelelően kell kezelnünk. Tehát nagyon fontos viták folynak, és van politikai kötelezettségvállalás az alelnök asszony, főképviselő asszony részéről. Azt hiszem, hogy hát kell, hogy adjam most már a feladatokat Michaelnek, és köszönöm szépen az eddigi beszámolókat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, Költön professzor Hastings úr, Valerio Placco, és Alfredo Panarella, kérem jöjjenek ide a pódiumra. Én pedig bevezetem később a többi résztvevőt. Köszönöm szépen. I better take that with Yes. Yes, please, dear Good to see you again. Bye. Good to see you. Um, Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a második szekcióban. A 1049 per 2001-es EK rendelet átdolgozásának nehézségei Lisszaboni szerződés tükrében. Eddig fantasztikus volt a vita, de eddig a vita a panelből származott, úgyhogy ha ö, egy kicsit csendesebbek lehetnének, nagyon megköszönném. Első előadónk nyilván jól ismert mindenki számára, Deirdre Curtin, az Amsterdami Egyetemről, ö, európai jogot ö, alkot, és e, oktat, és ezen kívül európai és nemzetközi kormányzásról ö, oktat Ütrechtben, az Ütrechti Egyetemen. 2007-ben a Spinoza ö, díjat kapta meg a holland tudományos szervezettől kutatásaiért az európai törvények és európai kormányzás témájában. Egyszer kapta ezt egy jogász, ezen kívül Dublin is díjazta munkáját, Tid nagy barátja ennek a bizottságnak, támogatja a nyitottságot, az átláthatóságot, és Heidihoz hasonlóan én is nagyon kemény leszek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves szavait. Tekintettel az idő előre haladott voltára rátérnék már is a lényegre. Nagy öröm számomra, hogy szólhatok önökhöz, és mint egyetemi oktató célom az, hogy a javasolt változtatásokat szélesebb körű alkotmányos kontextusba helyezzem. Ez alatt azt értem, hogy a Lisszaboni szerződés kontextusában, ami rendkívül fontos itt ebben a témában. Három oknál fogva szeretném itt kivetíteni azt, hogy miről szeretnék beszélni ez alatt a rövid rendelkezésemre álló idő alatt. Nos, Három szempontból fontos a Lisszaboni szerződés. Először is, mint ahogy már hallottuk, kiterjeszti a hatályt, úgyhogy már nem csak három ö, döntéshozó ö, intézmény van, hanem az intézmények is ide tartoznak. Mióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és függetlenül attól, hogy mikor és ha módosításra kerül a rendelet, jogi kötelezettség már is minden ügynökség és iroda számára, erről nem szabad elfeledkeznünk. Második ok, amiért a Lisszaboni szerződés ilyen fontos, mert a nyitott döntéshozatal kell, hogy alap elve legyen az Európai Unió működéséről szóló szerződés első cikkében foglaltak értelmében, és erre vissza fogok térni. Harmadik ok, hogy miért fontos a Lisszaboni szerződés ebben a kontextusban. Hát a demokráciát hangsúlyozza, a reprezentatív demokrácia vonatkozásában, és ez először került bele a szerződésbe. Ilyen módon a tízes cikkben található ez meg, és ebben a kontextusban kell vizsgálnunk mindent. Már nem csak azon paraméterek alapján, amelyben megállapodtunk több mint tíz évvel ezelőtt. Mások az idők, és mások a jogi keretek is. És azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Úgyhogy, hajjaj, ezt már én sem tudom elolvasni, elnézést kérek, hogy ilyen messzire kerültem. Kevesebb diát szeretném volna felhasználni tekintettel az időre. Nos, nyitott döntéshozatal. A nyitottság elve két dolgot fed le. Egyrészt a Lisszaboni szerződésben van benne, tehát a dokumentumokhoz való hozzáférés és az állampolgárok részvétele. Ez a két aspektus pedig rendkívül kapcsolódik egymáshoz, és része a nyitott döntéshozatalnak, ahogy ez a Lisszaboni szerződésben is megfogalmazódik. Demokratikus elvei a tízes cikkben fogalmazódnak meg, és ez most már az arany szabály. Tulajdonképpen nem kellene, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés rendeletéhez kelljen fordulnunk ahhoz, hogy a jogalkotói átláthatóságot elérjük. Tényleg történelmi kontextusba kellene ezt helyezni, mert ugye a végrehajtói hatalom a miniszterek tanácsa volt, ez volt az első fokú jogalkotói szerv, és diplomáciai tárgyalásokkal hozta döntéseit. De megváltoztak az idők azóta, és erre nem szabad elfeledkeznünk, főleg a Lisszaboni szerződéssel. Egyértelműen ö, meg is fogalmazza ezt. Úgyhogy ezért nem nagyon meglepő, hogy ma a bíróság azt mondja erről, hogy hát elnézést kérünk a tanácstól, de jogalkotói eljárás előzetes szakaszában vannak, úgyhogy még az egyes tagállamokat is meg lehet nevezni. És hát pontosan erről van most szó. A bíróság a, törköly, a törökországi esetben hangsúlyozta, és sokat fogok utalni erre, hogy milyen fontos az átláthatóság a jogalkotás során. Én azonban azt látom, és egy-két esetben azóta bizonyos intézmények általában azt mondják, hogy jó, rendben, megvan az elv, de kevesebb átláthatóságra van szükség az adminisztráció síkján. És azt hiszem, hogy itt is nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert azért van szükség a rendeletre a dokumentumok hozzáféréséről, hogy pontosan azt biztosítsuk, hogy az adminisztráció is átlátható. És hogyha visszatérünk a tagállamokra, ez pontosan emiatt van, és az elszámoltathatóság miatt. Nos, folyik most ö, a ö, repüléssel kapcsolatos ügy, és ö, egy nagyon érdekes dolog, hogy az állampolgároknak az okokat is kell tudni. A Lisszaboni szerződés, hogyha most visszatérnék a kiinduló ponthoz, hangsúlyozta nagy mértékben a reprezentatív demokrácia elvét. De azt el kell ismernünk, azt hiszem, hogy az Európai Unió kontextusában átmeneti időszakot élünk nem azt akarom itt mondani, hogy óriási hiányosságaink vannak a demokrácia terén, bár van még azért hiányosság ezen a téren, és a reprezentatív demokrácia nem ugyanaz az EU-ban, mint a tagállamokban. Bár ez létezik az Európai Parlamentnél is, és a nemzeti parlamenteknél is, de abból a szempontból nem, hogy az Európai Parlament elküldhesse a kormányokat és azt hiszem, hogy még inkább szükség van az Európai Unió szinten a nyitottság elvére az Európai Unió politikai rendszerében, hiszen az Európai Unió, az Európai Unió demokratizálódási folyamatában egy bizonyos szakhoz érkeztünk. De ezt nem reprezentatív demokráciának, vagy alternatív eszköznek kell értelmezni. Úgyhogy a lényeg, amit mondani szeretnék, az, hogy a nyitottság mind a jogalkotásra, mind az adminisztrációra vonatkozik. Nem úgy kell tekintenünk a dokumentumokhoz való hozzáférést, mint személyes jogot, vagy megfelelő eljárást az adminisztráció részéről, hanem mint kollektív, alapvető jogot minden egyes állampolgár számára és nem kell indokolni, hiszen része a demokratikus örökségnek. Most azt hiszem erről már beszéltem, mennyi időm van még? Jó, ezt is elmondtam már. Nos, amit hangsúlyozni szeretnék, az két másik gondolat. Az egyik az, hogy mi a helyzet a külkapcsolatokkal. Ugyanis úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy világosan fogalmazzunk, és gyakorta itt merül fel a nyitottság elve, mert a külkapcsolatokat kizárják, mert ez mit tudom én, közbiztonsági vagy külügyi kérdés. Azt gondolom, az elvet el kell fogadnunk, vagy legalábbis én megint csak visszatérnék az Európai Unió működéséről szóló szerződés első cikkére. Ott van a külügyi terület, mint a kül- és biztonságpolitika, mind a közösségi kompetencia a külügyi területeken ide tartoznak. Tehát a nyitottság elvéhez. Azt hiszem, hogy ez azért is van, mert bizonyos nemzetközi megállapodások általános alkalmazásokat tartalmaznak, és kötelező jellegűek az EU állampolgárokra. Nagyon jó példa erre az USA-val való megállapodás a személyes adatok védelméről, ugye folynak ezek a tárgyalások, és ez teljesen egyértelműen utal erre. Aztán meg kell vitatni azt is, hogy a külön a kivételek alkalmazandók-e, avagy sem. De hogyha felvizsgáljuk a rendeletet, szükség van arra, hogy kiegyensúlyozhassuk ezt a helyzetet azzal, hogy közérdekről van szó. Végül pedig. Az utolsó gondolatot engedjék meg, hogy megismételjem, mert szerintem ez nagyon fontos dolog. A dokumentumok bizalmas kezelése. Azt hiszem, erről még eleget nem beszéltünk, még mindig él az a tendencia, és azt hiszem, hogy ez részben a múlt öröksége, amikor nagyon sok intézmény ezt belső szabályokhoz sorolta, amiről maguk döntenek, és szerintem el kellene jutnunk egy horizontális megközelítésre, ahol minden intézmény, testület, hivatal, stb. ugyanolyan szintű szabályal rendelkezik, mégpedig ugyanolyan szinten, mint a dokumentumokhoz való hozzáférés. A parlament már átvette, és szerintem nyilván be kell vonni az Európai Parlamentet egy ugyanolyan szintű vitába erről, mint a dokumentumokról való hozzáférésről. És talán ugyanakkor. Erre van szükség az EU szintjén, és csak így biztosíthatjuk azt, hogy a titkosság nem ássa alá teljes mértékbe a nyitottsághoz való uh, hozzáférés rendelkezéseit. Végezetül. A bizottság tényleg fantasztikusan járt el ezen a területen, segített bizonyos alapelvek megfogalmazásához. De hát ezt nem oldhatja meg a bíróság, nem eseti alapon kell ezt megtenni. Tényleg a jogalkotáshoz tartozik ez, a nyitott nyilvános vitához, és csak ez alapján, illetve a létező alapelvek alapján a Lisszaboni szerződésben, illetve az alapvető ö, bírósági eset jogban találhatók meg a fogódzók, mind a jogalkotók, mind a parlament, mind a tanács, mind a bizottság részére, hogy megtalálják a felelősségi köreiket. Köszönöm. Thank you very much, Professor Curtin. Köszönöm, Curtin professzor hozzászólását. Most nagyon rövid bemutatót tartanék valakiről, akit mindenki jól ismer. Peter Hastings, az Európai Adatvédelmi Biztos, ő 2004. januárja óta tölti be ezt a tisztet, öné a szó Hastings úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagy öröm, hogy az adatvédelmi uh, ombudsman rendszeres résztvevője, sőt, vádlottja sokszor az ilyen meghallgatásoknak, de az átláthatóság a leg, egyik legfontosabb alapjog a kartában, és ezt az Európai Unió működéséről szóló szerződés is nagyon komoly, ö, súlyos kérdésként kezeli. Magától értetődő, hogy a társadalmi fontossága ezeknek a jogoknak napról napra növekszik. Hiszen egyre inkább terjed az információs társadalom fogalma. És ebben ez, ezzel összefüggésben az információs önrendelkezése az embereknek túlmutat a személyes adatok körén, azok védelmén körén, hanem az, az is oda tartozik, hogy az állampolgár számára fontos kérdésekben megfelelően kell tájékozódni. Ebbe beletartozik a kormányzás átláthatósága és a magánszektor átláthatósága is. A kormányt illetően az állampolgároknak mind két jogra, jogra, joguk, egyrészt az joguk, hogy az állam, a kormányzati döntések hátterét átlássák, másrészt az, hogy a személyes adatokat megfelelően kezelik el. Ugyanakkor mindez a két kérdés általában egymásról összeegyeztető, sőt egymást erősíti, és így módon a kormány hitelességét biztosítja. Hadd hangsúlyozom tehát még egyszer, hogy az adatvédelem és a személyes adatok védelme nem akadályozhatja meg az információhoz való hozzáférést a, az adatvédelmi szabályok alkalmazása nem akadályozhatja az Európai Uniós igazgatás átláthatóságának érvényesülését, és nem áshatja alá az adatvédelem hitelességét sem, mert ez történne, ha nem megfelelően alkalmaznák ezeket. Ezért kell meghatározni azokat a feltételeket megfelelően, melyek alapján jogos lehet a, akár a személyes adatokhoz való hozzáférés is. Nyilvánvalóan nagyon sok személyes adatot kezelnek a hivatalok, amelyeket a személy hozzájárása nélkül nem lehet hozzáférővé tenni, például a egészségügyi adatok és egyéb személyes adatok. Ám a konkrétan, tisztán szakmai adatok hozzáférhetőek, tehet, hozzáférhetőek tehetőek, még a személy hozzájárulása nélkül is, amennyiben garancia van arra, hogy a személy ö, jogai ezzel nem sérülnek. Ez a híres Bajor Lager esetet veti fel, amikor is a, egy bizottsági ülés jegyzőkönyvből törölték a személyneveket. Ezt követően a, bizot, a bíróság úgy döntött, hogy a nevek törlése nem ö, felel meg az adatvédelmi jogszabályoknak. Ugyanakkor az esetből levonható tanulság nem az kell legyen, hogy csak akkor lehet ö, ö, közé tenni személyes neveket vagy információkat, hogy minden esetben, hogyha hozzájárul a személy. Nyilvánossá te lehet tenni ezeket az adatokat, és ez összeegyeztethető az adatvédelmi jogokkal, hogyha már korábban is szerepeltek ezek a nevek papíron. Az üzletfelek nevének közeltétele megengedhető lett volna hogyha ugyan proaktív módon lépett fölne fel a az Európai Bizottság. Az Európai Ombudsman többször említette ennek fontosságát. Ez azt jelentette volna, és az adatvédelmi jogok is lehetővé tették volna azt, hogy előre tudatták volna az érintett személlyel, hogy mely adatai kerülnek, kerülhetnek nyilvánosságra, és melyek nem. Márciusban az IDPS weboldalon nyilvánulva tett nyilvánosítettük ennek a proaktív megközelítésnek vagy módszertanak a részleteit. Ez az anyag bemutatja, hogy olyan esetekben, amikor is a nyilvános tétele a személyes adatoknak igazolható, a proaktív módszertan méltányos és jogos kell legyen, erről tájékoztatni kell az érintett személyt, és ismernék a jogait az adatvédelmi nem körében. A proaktív módszertan, tehát szolgálja azon állampolgárok érdekeit is, akik hozzáférést kérnek, biztosítja az érintett személy adatainak védelmét és érdekeit is, és végül nem tudatosabban az Európai Uniós intézmények javára is szolgál, mert hatékony. Tehát a proaktív módszertan csökkenti a jövőbeli ö, hivatali terheket, a, a bonyolult esetek előlépését, mint a Bajor Láger ügy volt, ezért ebben az anyagban arra sarkaljuk az igazgatást, hogy ezt a proaktív módszertant alkalmaz a napi gyakorlatában. Ez az egyes érdekek megfelelő kiegyensúlyozását is jelenti. Egy ilyen szakpolitika érvényesítése révén az intézmény konstruktív párbeszédbe kell lépjen a többi intézménnyel, és gyakorlatba kell ültesse ezeket. A ma reggeli megbeszélésünk fényében Fontos látnunk azt, elnök úr, hogy a jelenlegi jogi keret nem ad ö, hatékony és megfelelő irányítatást arra, hogyan lehet az egyes érdekek egy, ö, egyensúlyát fenntartani a tájékoztatást tekintetében. Magyarán az intézmények nem látják át, hogy milyen szintű átláthatóságot kell érvényesítsenek. És ez sok esetben kárra szolgál az adatokhoz való, való hozzáférés érdekének. Tehát a jogbiztonságot kell, hogy javítsa ez a jogi keret. Pontosan ez volt a célja ennek az iránymutatásnak, és az Európai Parlament ezzel kiegészítette a jogszabály módosítását 2009. márciusában a plenárison elfogadva ezt a kiegészítést. Az Önök Szakbizottsága egy jelentést tervezett is készített erről tavaly májusban. Ez az anyag tehát megfelelő iránymutatást ad, és az elvi, elviekben a megfelelő egyensúly az adatok közétételőnek érdekét szolgálja, hogyha az adott személy adatai azon adatai kerülnek nyilvánosságra, amelyek a szakmai tevékenységére vonatkoznak, jogi szerepére, illetve azon esetre, hogyha már korábban az adott személy jóváhagyásával tették ezen adatait. Abszolút támogatjuk a parlament által elfogadott módosítókat, és őszintén reméljük, hogy az önök szakbizottsága és az EP általában ezen a pályán tartja a vonatkozó szakmai tárgyalásokat. A jelenlegi bizottsági javaslat esetleges elfogadása esetén az 49-es szabályozást a Lisszaboni szerződéshez igazodva, a, lehet, hogy csökken a jogi nyomás szükségszerűség a módosítás mellett. Ugyanakkor egy jogi felelősségünk, hogy kiigazítsuk, egyensúlyba hozzuk a két érdekkört, a személyes adatok védelmét és a hozzáférés jogát. Tehát kérem, vigyék tovább ezt a eszmecserét, és a mi szolgálataink mindig az önök rendelkezésére állnak, hogyha az adott módosítókat meg, meg kívánják tárgyalni velük. Kérem, lépjenek kapcsolatba velünk bármely, a, a folyamat bármely szakaszában. Köszönöm. Uh, I'm going to break away from the published timetable at the moment and steal van még egy pár perc a szekció végéig, kicsit jobban dolgoztunk most, hogyha Curtin professzornak vagy Hastings úrnak kérdéseik lennének, most kell föltenni. Nem? azt akartam mondani, hogy végül is már a kérdések és a válaszok is elhangzottak, de nem Heidi számára. Heidi, Hastings úr nagyon érdekes javaslattal élt, nevezetesen, hogy a jogalkotási eljárásnak hogyan kell ö, lefolynia a rendeletről. És talán Diamandorus úr is, Curtis professzor is mondhatna egy-két szót erről, mert nekünk, mint parlamentnek tényleg meg kell választanunk, hogy merre, tovább, amikor a bizottság megfogalmazta ezt az új javas, javaslatot a rendelet hatájának kiterjesztésére. Akkor mi legyen a két javaslata? Köszönöm. Elnök, jó. Akkor kérem a megnevezettek röviden válaszoljanak. Kölcsön, professzor. Tehát a két javaslattal, mert ugye át kell fogalmazni, és megszületett az új javaslat a bizottságtól. Mi legyen ezzel a két javaslattal? Köszönöm. Hát nagyon nehéz. A legfrissebb, ahogy én látom, csak kozmetikázás, és csak arról van szó, ami benne van a szerződésben, csak explicitebben fogalmaz a rendeletben. Én személy szerint úgy gondolom, tekintettel a az eset jog és magának a szerződésnek a megfogalmazásából, illetve a kartából, ahogy ezt megfogalmazták, egyszerűen kénytelenek végül is a rendeletet átkozmetikázni. Ez a legfontosabb dolog. A másik az teljesen aprócska dolog, és még ki is lehet hagyni, mert ez nyilvánvaló már a szerződés szövegezéséből. Köszönöm. Hastings úr. Én nagyon egyszerűen tudnék válaszolni, nem arról van szó, hogy vagy-vagy, arról van szó, hogy mindkettőről szükség, mindkettőre szükség van. A hatály üdvözlendő, de szerintem sokat segítene, ha ugyanabban a javaslatban lenne mind a kettő, és ugye semmi oka nincs ö, annak, hogy késleltessük a aktualizálást. Ombudsman úr, Tökéletesen egyetértek azzal az elképzeléssel, ami a legutóbbi, legfrissebb bizottsági javaslatban található. Ezt továbbítottam a biztosoknak is. Aprócska dologról van szó, hogy közben módosítsunk dolgokat, más szóval lehetővé tegyük, explicitté tegyük, hogy ezeknek az intézményeknek, testületeknek, ügynökségeknek a rendelet alá kell tartozniuk de nem lehet kive, kizárni a komolyabb kérdéseket, csak egyszerűen nem lehet késleltetni, megint az állampolgárok szempontjából, hogy hozzáférhessenek eddig meg eddig, úgyhogy megint csak tökéletesen egyetértek, nem lehet vagy-vagyjal válaszolni, mindkettő a válasz. Michael Cashman, köszönöm, a parlament már álláspontját megfogalmazta az állásfoglalásában, illetve a mi szakbizottságunk is azt az álláspontot képviseli, hogy a 1049-es rendeletet teljes mértékben fel kell vizsgálni, figyelembe véve a jogszabályokat. Úgyhogy így már el is jutottam következő előadónkhoz. Gyakorta emlegettük azt, hogy az 1049-es rendelet minden ügynökséget és testületet is érint. Úgyhogy most nagy örömmel adom át Valerio Plákónak a szót, az Európai Unió bírósága képviseletében, aki jogtanácsadója a bíróságnak, ő az átláthatóságról, a nem jogalkotói tevékenység keretén belül fog szólni, Te remélhetőleg csak 10 percben köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Nos, a téma igazándiból nem hagyták, hogy szabadon válasza meg, viszont a nyelvet azt megválaszthattam, úgyhogy elnézést kérek mindazoktól, akik most a tolmácsolásra szorulnak. Köszönetet mondanék ezen kívül a szakbizottságnak és Grefi úrnak is, aki a bíróság részéről azt kérte, hogy én képviselem a bíróságot az önök fórumán. Röviden szeretném áttekinteni azt a jogi rendszert, amely tehát működhetünk a hivatalos dokumentumok hozzáférése tekintetében a bíróságnál. Nos, speciális jogállásról van itt szó, a 15-ös cikknek a hármas bekezdése rendelkezik erről a EUMS-ben, az Európai Unió működéséről szóló ö, szerződésben, és hagy utaljam még ö, hagyj hivatkozva még a 2055 ös cikkre is, amely a korábbi szerződésben szerepeltett témában. Tehát ott tartunk, hogy az átláthatóság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a bíróságra kötelezettség terhel adódik, amennyiben közigazgatási eljárásokról van szó. Na most a Lisszaboni szerződés tény és való megerősíti azt, hogy hogyan erős alkalmazzuk a dokumentumoknak a nyilvánosságra hozatalát, és hát ez tükröződik az Európai Bizottság friss javaslata tekintetében, amely a 1049-es rendeletet hivatott módosítani, a Lisszaboni szerződésnek a szavait idézik itt gyakorlatilag, és a Lisszaboni szerződés hatája alól a nyilvánosság tekintetében külön szabályozás létezik az Európai Bíróságra, amennyiben adminisztratív, illetve amennyiben nem adminisztratív tevékenységet végez. Na most, ami a jogállását illeti az Európai Bíróságnál, bíróságnak meg kell említenem a három bírósági intézményünket, a bíróságot, a törvényszéget és a közszolgálati törvényszéget. És e tekintetben fontos tudni, hogy hogyan járhatunk el. Az alapelveket a következőképpen tudom összefoglalni. A hozzáférési jog csak a felek számára biztosított a peres eljárásokban, és ez a hozzáférés figyelembe veszi a kontradiktórius eljárásnak a szellemiségét, azaz a felek hozzáférnek az összes bírósági döntésekhez, határozatokhoz, a ülések, illetve a tárgyalásokról szóló jegyzőkönyvekhez. A döntés hozatal, a határozathozata természetesen egy titkos folyamat, ugye ahogy az a bíróság jogállása szabályozza a titkos, illetve bizalmas ö, dokumentumokkal per es eljárás kettetében, illetve a bíróság eljárás keretében ö, ö, csak az érintett felekre jelentenek hozzáférési, hozzáférési jelenséget, ö, lehetőséget elnézést. Az eljárási szabályzat előírja azt, hogy az érdeket felek hozzáférhetnek a bírósági határozatok a nyilvántartásához, de nem magához az aktusokhoz, a jogi határozatokhoz viszont a bírósági határozatok természetesen hozzáférhetőek, kötelezettsége van a bíróságnak, hogy ezen határozatokat nyilvánosságra hozza, és ezek máskülönben hozzáférhetőek a bíróságnak az internetes honlapján, azaz az állampolgárok közvetlenül hozzájuthatnak eh, ezen bírósági határozatokhoz. A bizalmas információknak a bizalmas jellegét érvényesítenünk kell, és az anonimitást is, amennyiben ilyenfajta határozatok születnek. Léteznek olyan rendelkezések is, amelyek lehetővé teszik az elnöki hatáskörben, a folyóügyek esetében, az adott tanács eljárásában, ez most a törvényszékre vonatkozik, tehát lehetőség van arra, hogy harmadik felek is hozzá juthassanak a bírósági anyaghoz, akkor, amikor a harmadik személy, a pebe vont harmadik személy, ő, illetve a harmadik érdekelt személy legitim módon alá tudja támasztani, hogy érdekeltsége fűződik ahhoz, hogy hozzáférjen az aktushoz. E, esetben nem igazi jogról van szó, hanem lehetőségről. De inkább lehetőségről kell beszélnünk, mint jogor, mint jog által szabályozott jogról. Akkor, amikor bírósági eljárás folytat a bíróság, akkor nincs vetve a bíróság a nyilvánosságra hozatali kötelezettségnek. Viszont az egyéb témákban érvényesíteni kell a 1049-es rendeletet. Tehát tekintetben hagy utaljak arra, a 2010-es szeptemberi határozatra Svédország kontra bizottság határozatára, amelyben az Európai Bíróság aként döntött, hogy az a tény, hogy az Európai Bíróságra a transzparencia kötelezettség nem érvényesül, nem zárja ki azt, hogy az Európai polgár hozzáférhessen a különböző periratokhoz, amennyiben más intézmény érintett az eljárásban, mint az Európai Bíróság. Azaz, a 1049-es rendelet adott esetben érvényesül a beadványok, periratok esetében, bírósági eljárásban is, akkor, amikor olyan kérelem fut be, amely más intézményt érint, mint az Európai Bíróság a beadványok az ilyen keretekben részét képezik a bírósági eljárásnak. Ezt az bíróság aláhúzta. Tehát amennyiben az ilyenfajta beadványokhoz hozzáférési kérelem futik be, és az ilyenfajta kérelem más intézményhez adják be, mint a bírósághoz, akkor nem a 1049-est kell vizsgálni, hanem azokat azt a passzusát a 1049-esnek, amelyet a negyedik cikk kettes pontja tartalmaz. a bírósági eljárásoknál az egyenlő bánásmódot kell biztosítanunk a felek számára, és az egyenlő hozzáférést a jogalkotáshoz, illetve hát a jogszolgáltatáshoz szintén biztosítandó el. Biztosítani kell az egyensúlyt a felek között. Ugyanakkor lehetőség van arra azt, hogy a vélelmet, hogyan is mondjam, csak a folyó ügyeknél van az, hogy általában véve feltételezzük az, hogy az adott beadványhoz való hozzáférés ártalmas lehet a védendő érdekekre. De ez a vélelem már nem áll fenn akkor, amikor a bírósági eljárás lezárult. Ha ilyen fordul elő, akkor meg kell vizsgálni a konkrét tartalmát a dokumentumnak, vajon a hozzáférés sérelmes lenne az érdekekre vonatkozóan, vagy sem. Azt is hagyj jelezzem, hogy nemrégiben a tanács fordult az Európai Bírósághoz, harmadik országoknak a beadványait igényelte a tanács, olyan eljárásokról volt szó, amelyek előzetes döntési eljárás keretében folytak, és a bíróság úgy vélel, úgy vélte, hogy minthogy lezárt űről van szó, és nem lehetett feltételeznünk azt, hogy sérülhetnek a bírósági eljárási érdekek, Szóval a bíróság úgy döntött, hogy nincs gond a tekintetben, hogy a tanács számára biztosítsa a hozzáférést. Hát most ennyit tudnék elmondani, de természetesen a kérdések megválaszolására állok a rendelkezésükre. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen! És köszönet minden résztvevőnknek, hogy nagyon rövid időn belül tud ö, ilyen nagyon átfogó témáról beszélni. Most az Európai Beruházási Bank képviseletében Alfredo Panarella úr következik, aki ö, osztályvezető és vezetői tanácsadó. Ö, a közpénzekről fog szólni, parancsoljon 10 percben öné a szó. Thank you, Chairman. Um, I'll try to stick to the... Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom én is betartani a rendelkezésemre álló 10 percet. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mi megközelítésünkről, tapasztalatainkról beszélhetünk a dokumentumok hozzáféréséről. Először is az EBB 97-ben kezdte már ezt az első szabályok megszületésekor, és el kell mondanom, hogy abban az időben a dokumentumokhoz való hozzáférés az EBB részéről eléggé korlátozott volt. Aztán a 1049-es rendeletet követően a 97-es szabályt felülvizsgálták 2002-ben, hogy megfeleljen az EP, a tanács és a bizottság kérésének, hogy azok, akik a 1049-eshez még nem tartoztak, önkéntesen is vállalják ezt fel. Azóta azonban Háromszor felülvizsgáltuk 2006-ban, 7-ben, majd 2010 februárjában ezeket a szabályokat, hogy aztán az átláthatósági politika testet öltsön. A felülvizsgálatokat 2007-ben főleg nyilvános konzultációs folyamat követte, figyelembe véve azokat a fejleményeket, amelyek a jogalkotói kereteken belül megszülettek, főleg a konvenció, az ARUS konvenció, illetve a rendelet EU intézményekre, testületekre és hivatalokra vonatkozó alkalmazása miatt. Bár a 1049-es rendelet az EBB-ben csak az adminisztratív feladatokra vonatkozik, a 15-ös cikk értelmében, a szerződés 15-ös cikkére gondolok, a jelenlegi átláthatósági politika sokkal tovább lép, és gyakorlatilag az általános elvek mellett teszi le a voksot a 1049-es rendeletben. Gyakorlatilag ugyanaz a szöveg, vagy politikánk ugyanazokat a rendelkezéseket tükrözi, mint amelyek a 1049-esben találhatók. Ma az EBB átláthatósági politikája a ö, a bocsátás feltételezése, vélelme mellett működik. Gyakorlatilag minden hozzáférhető, ha csak nincs valami jó ok arra, hogy ne legyenek ezek nyilvánosak. Mint pénzintézet, a banknak gyakorlatilag a, beruházók, a kliensek bizalmát kell fenntartania, és ezért nagyon fontos, hogy a bizalmas információk kezelése azért megfelelő módon történjen. De azért a banknak céljait el kell érnie, és feladatát be kell tölteni. Ezért bizonyos esetekben, hogyha például adatvédelmi kérdésekről van szó, kereskedelmi érdekről, szellemi jogról, illetve a bank belső ö, döntéshozó folyamataira vonatkozó dokumentumokat gyakorlatilag nem lehet nyilvánossá tenni, de hát ez megfelel a 1049-es rendeletben felsorolt kivételeknek. Persze a banka való kapcsolatban minden ö, partnerünknek is ö, nyilvánosra kell hozni ö, bizonyos információkat. Legyen természetes vagy jogi személy, mindenkinek időben meg kell kapni az információt a banktól. Ha például információ kéréssel fordulnak hozzánk, nem lehet megtagadni azt. Az állampolgárok védelme érdekében, hogy ha esetleg feltételesen nem felelünk meg politikánknak, hivatalos ö, panasz ö, mechanizmus is ö, született. A főtitkárnak kell egy e-mailt küldeni, illetve alternatív ö, megoldás is van. Belső megoldás a kezdetek kezdetén, de nyilván az ombudsmanig is elvezethet. És egyébként ez semmiképpen nem korlátozza azt sem, hogy esetleg a bírósághoz forduljon bárki. Ez a mechanizmus eredetileg a természetes személyekre volt igaz, akik az EU-ban élnek, vagy jogi személyekre, akiknek jogi központja van az EU-ban. Az EU-n kívüliek esetében és lehetőséget biztosítani a nem EU állampolgárokra, hogy hozzáférhessenek az információhoz. Végez, végezetül önkéntes ö, megállapodást kötöttünk az ombudsmannal, és felruháztuk az ombudsmant azzal a feladattal, hogy meghallgasson panaszokat nem EU ö, állampolgároktól, vagy jogi személyektől, akiknek a jogi központja nem az EU-ban van. Nyilván a lehető legmagasabb szintű át, láthatóságra törekszünk ö, újoncként minden szinten, és végül is ö, feladatunknak egy része is ez az EON belül. Az EVB ebből a szempontból elkötelezett, hogy felülvizsgálja három évente átláthatósági politikáját, azzal a célral, hogy az új fejleményeket kövesse, mind az ágazatokban, az iparákban, mind mindenütt. Tehát legjobb gyakorlatot kívánjuk követni, de ugyanakkor az pénzintézetek köve, körében is, hogy egyre nagyobb legyen az átláthatóság. Ez azért is van, mert állandó dialógust folytatunk, például az Európai Parlamenten is, az econ ban a Köz, Költségvetési Bizottságban, sőt, több más bizottságban is folytatunk dialógust. A múlt héten megszavazott állásfoglalás, Kutas úr jelentése, ez a, leg, a legutolsó sorban a sok dokumentum közül. Ez a dialógus segített nekünk az előrelépésben, és az EBB EU szakpolitikák eszközévé alakításában állampolgáraink érdekében. Hát ennyit szeretem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm. Panarello úr, és köszönöm, hogy még csak nem is élt a tíz percével, egy percet megtakarítottunk. Most kicsit eh, át kell rendezni, a táncrendet átalakítjuk, de ez bonyolult, mert a eddigi hozzászólók is itt kell maradjanak a kérdések miatt, meg az újak is ide kell jöjjenek. Tündöklő ötlet született ennek megoldására. Úgyhogy az lesz ez, hogy most tesszük fel a kérdéseket az eddigi hozzászólásokra vonatkozóan, ezt követően ők helyükre mehetnek, és akkor az új hozzászólóknak lesz hely itt a pulpituson. Megjegyzés, kérdés, öné a szó. Az e IIB képviselőhez intézem a kérdést, de a bírósághoz is. Röviden kifejtené, hogyan értelmezi a Lisszaboni szerződés adminisztratív feladatairól szóló részeit, amelyek az EIB-ról és a bíróságokról szólnak. Tudnék, nem világos, nem pontosan értettem, hogyan alkalmazzák majd a gyakorlatban ezt a rendelkezést, hiszen arról beszéltek, hogy az átláthatósági szabályaik messzebbre mennek, mint az ötvenes. Melyik rendelkezés szól közben az elnök? hogyan értelmezik az adminisztratív feladatokat, amelyek a szerződés 15-ös cikkében állnak, mi szerint a szabályozás a bíróságra és az IAB-ra csak akkor vonatkoznak, hogyha igazgatási feladatokat látják el. Ez nem világos számunkra, civil szervezetek számára. Ezért lenne jó tudni, hogyan értelmezik ezt. Az IIB tekintetében pedig azt mondták, hogy átláthatós a szabályaik, szélesebb körűek, mint a 15-ös cikk meghatározása. Ugyanakkor bármelyik megkeresésünkre mindig úgy válaszoltak, hogy a 15-ös cikkre hivatkoztak. Elnök, kiváló jogászi kérdés, amire számtalan válasz születhet, de az EIB vonatkozó gyakorlatát, politikáját idézhetjük, hogyha a szabályozás rendelkezéseit betartják, akkor nem őket kell kárhoztatni, hanem a, a szabály. Nem adom meg a szót, mert megkapta egyszer, mint jogász értheti ezt a rendet. Most az EIB képviselőnek, aztán pedig a bíróság képviselőnek adom meg a szót. Az administratív feladatok ügyében hát folyik a munka. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a bizottsággal is, igyekezvén megvizsgálni, hogyan lehet kifejteni és értelmezni a 15-ös cikk fényében az adminisztratív feladatok körét. De erre vonatkozóan tehát még, még nem nincs kész válasz. Ami a másik felvetést illeti, meglep engem, hogy azt mondja, hogy minden megkereséseket visszautasítottuk. Nem azt mondtam, hogy elutasították. Ne kezdjük el egy civil szervezet ügyében a vitát mondja az elnök. Köszönöm, az Európai Bíróság képviselője, mikrofon nélkül. A felvetés te a belső szabályok elfogadásának keretében összefüggésében vizsgáljuk. Nem tudom, tehát prejudikálni az elvonatkozó értékelést. Személyes véleményem az, hogy az administratív tevékenység vagy feladatok, például a, a személyzeti munka, vagy a közösségek pénzügyi szabályának alkalmazása a hivatalon belül. Most ezek azok a témák, mint hogy közelebbi példát mondjak, közbeszerzés, fednek le, fed le ez a fogalom, és itt bizonyos érdekek védelme néhány kivételt megengedhet. Köszönöm, tehát mindez a további döntésekre nincs hatással. Diamandoros úr szerette volna kommentálni az eddigieket. Nagyon röviden csak elnök úr. Szeretném, szeretnék három pontot hangsúlyozni. Az egyik kapcsolódik Hastings úr jelentés hozzászólásához a proaktív módszertanról ez a proaktív módszertan az a szíve és a lelke ennek a szabályozásnak a jogalkotó szándéka szerint. Úgyhogy hangsúlyoznám ezt a pontot. Azt, hogy az intézményeket arra kérjük, hogy már előre gondolkozzanak, tehát még a kérelem előtt, amikor elkészítenek egy dokumentumot, építsék bele a dokumentumba annak lehetőségét, hogy azt lekérdezhetik, és ahhoz hozzáférést kell biztosítsanak. Tehát kerüljék el így aktívan gondolkozva a, a jövőbeli problémákat. A bizottság főtitkársága, és Májész elnök úr létében mondom, tudják, ismerik ezt, de egyes dj még nem tették magukévá, úgy tűnik ezt az elvet. A bíróságnak pedig azt mondanám, hogy nagyon fontos iránymutatással szolgált a bíróság, az Európai Bíróság, a konkrét és precíz értelmezéseit illetően ezeknek a rendelkezéseknek. Remélem, hogy jövőben is ezt teszik majd, különösen a tagállamok birtokában a dokumentumok hozzáférését illetően. Nem csak Svédország esetében, hanem több más esetben is nagyon nagy segítségre volt nekünk a, a, az Európai Bíróság. Az EIB tekintetében pedig én, mint ombudsman nyilvánosan szeretném mondani, hogy a mostani elnök alatt az EIB 180 fokos forlatot tett. Korábban azt mondta a, a központi bank minden megkeres, hogy elnézést, mi bank vagyunk, abszolút zárt rendszerben dolgozunk. Most meg azt mondják, mi bank is vagyunk, meg rendes európai intézmény is vagyunk, ezért felelős módon kell működjünk, hozzáférhetővé téve annyi dokumentumot, amit csak lehet. Abszolút pozitív fordulat ez az Európai Befektetési Bank részéről, úgyhogy Úgyhogy ezt, ezt nyilvánosan szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm. Ha nincs további hozzászólás vagy kérdés, akkor az új rendszerint a Frontex, az Europol, az Európai Közvetvédelmi Ügynökség képviselői jönnek fel a pulpitusra, és a szokás szerint a régiek meg visszafáradnak a helyükre. This is the final session on... Tehát az utolsó szekció. Nyit, nyitom meg, mint elmondottam, a Frontex, az Europol és a közvetvédelmi ügynökség képviselői ülnek itt. Először a jogi szolgálat vezetője a Frontex részéről, Szakari Vuoren Szolakap az angolok rettenetesen ejtik ki a külföldi neveket, és én illeszkedem ebbe a sztereotípiába, elnézéseket kérem. Három finn üldögél itt most éppen, mondja az alelnök asszony. Majdnem jól mondta a nevemet. De nem bánom. Tudom, hogy kevés időm van, de engedjék meg, hogy néhány szóval az a, azért a Frontexről is beszéljek, mert sokan talán tudják, miben áll a ügynökség működése. Nos, ez egy EU ügynökség, mely feladat, melynek a feladata, hogy koordinálja és a, a tagállamok és egyeztessen a tagállamok illetékes határőrizeti szervei között. A Schengen együttműködés szülötte, tehát a hivatalunk, mely révén az EU külső határai egy magas szintű ellenőrzést kell, hogy ellássanak. A Frontex meg azért jött létre, hogy ezt egyszerűbbé tegye, koordináljon a tagállamok közös tevékenységét összehangolva a külső határok védelme érdekében. Köszönöm, hogy meghallgatták ezt az első gondolatomat. Most meghatszoljak az átláthatóságról pontosabban a dokumentumok hozzáféréséről. A Frontex vonatkozó szabálya, az alapító jogszabályunk meglehetősen modern, 2004-ben került elfogadásra, és kimondja, hogy a, a Frontex saját kezdeményezésére kommunikálhat a közvéleménnyel gyors, objektív, megbír, megbízható és könnyen érthető módon bemutatva tevékenységeinket. Tehát kötelezettséget ró ránk, egy közvetlenül alkalmazandó kötelezettséget a szabályozás, kimondva, hogy kommunikálhatunk. Ennek fényében a Frontex egy, remélem mondhatom, proaktív kommunikációs politikát fogadott el. Mi vagyunk az egyik első, már 2005-ben létrejött hivatal, amely 2005-ben egy köztájékoztatási egységet hozott létre, Azért vettünk fel oda embereket, hogy könnyen érthető sajtónyilatkozatokkal mutassák be munkánkat a közvélemény előtt. A, ugyanez a 28-as cikk kimondja azt is, hogy a 1049-es szabály vagy rendelet vonatkozik a, az intézményünkre is. Emlékezzünk azonban arra, hogy a 1049-es rendelet a dokumentumokhoz való hozzáférésről szól, nem az információhoz való hozzáférésről. Épp ezért a kommunikációs, a proaktív kommunikációs kötelezettségünk egy szélesebb körű kötelezettség. Ugyanakkor a dokumentumokhoz való hozzáférést az 1049-es rendelet szabályozza, míg az információhoz való hozzáférés egy kevésbé, ezáltal a rendelet által kevésbé lefedett terület, erre inkább a Frontex saját szabálya vonatkozik, amely kimondja, hogy a Frontex kommunikálhat, tájékoztathat. Aztán a Frontex vezető testülete 2006-ban belső döntéseket hozott, melyek részletesebb gyakorlati irányítást, belső szabályozást um, hoztak létre az 1049-es egyfajta végrehajtási rendeleteként. Ezeket nem sokára egyébként frissítjük, a hivatal új feladatainak megfelelően, meg különösen azért, mert valószínűleg új rendelet jön létre, amelyről most éppen most beszélgetünk. Tehát, hogyha itt a parlamentben és a tanácsban a jogalkotási munka jó eredménnyel jár, annak fényében mi is újra szabályozzuk belső rendeleteinket. Néhány szó a Frontex dokumentumokhoz való hozzáférési megkeresésekről. Ezekből elég kevés van, nem azért mondom, mert ezzel akarom őket arra sarkalni, hogy többiet nyújtsanak be. Nekünk is nagyon korlátosak a forrásaink. Ám lehet, hogy ez azért van, mert proaktív kommunikációs politikánk van, ezért kaptunk viszonylag kevés megkeresést. Körülbelül évente tíz dokumentum hozzáférési megkeresést kapunk, nem túl sokat. Ugyanakkor erre vonatkozóan és teljes körű eljárásunk van, eljárásrendünk. Néhány gyakorlati, tapasztalati adat, bármint mondottam, évente tíz megkeresést kapunk körülbelül. Általában az 1049-es rendelet alkalmazása nem okoz nagyobb gondot a Frontexnél. Ugyanakkor van négy konkrét pont, melyet vitára bocsáthatunk. Az első a szabályozás a dokumentumokhoz való hozzáférésről, és nem az információhoz valóhoz szól. Ám a évi tíz megkeresés jó része információt kér. Bizonyos számú, mondjuk illegál, hány illegális bevándorló, vagy menedék jogot kérő, vagy ilyen-olyan határon átnyúló tevékenységre szóló dokument, anyagokról kér tájékoztatást. Ezek általában nem egy dokumentumban találhatók, ezért belső tanulmány, belső vizsgálat kell ahhoz, hogy ezt egy dokumentumba összeszedjük ezeket a, a, az adatkéréseket. Tehát itt többről van szó, mint a dokumentumokhoz való hozzáférésről, mint mondottam, információkérésről van szó. A második vitatott pont a tagállamoktól származó dokumentumok ügye. A Frontex koordinál, egyeztet a tagállamok között, ez azt jelenti, hogy tevékenységeink a tagállamok bizalmán alapul, a Frontex vetett bizalmán. Ilyen fronton nagyon sok dokumentumot kapunk a tagállamoktól, és nagyon sok kockázat elemzést végzünk a külső határok veszélyeztetettségét illetően. Ezen kockázat elemzések nyersanyaga jó részt tagállamoktól jön, és ezek jó részt bizalmas anyagok. Úgyhogy kaptunk ilyen legőkért információk kéréseket, és itt a szabályozás szerint a tagállam véleményét kérjük ki, és általában a tagállam nem, áll, nem látja át a rendszert, egyszer azt mondják, hogy nem, ne adják ki az információt. Én, mint jogi tanácsadó, igyekszem meggyőzni őket, hogy, hogy önöknek ugyan van vétójoga, ám meg kell indokolja a tagállam a bíróság gyakorlata szerint, hogy miért tagadja meg a dokumentum kiadását. Remélem az új rendelet ebben majd segít bennünket. Harmadik terület, ahol bizonyos tapasztalatot szereztünk, a dokumentumok részbeni kiadása, azaz bizonyos részek törlése. Gyakran kérdeznek rá operatív terveinkre, vagy értékelő jelentéseinkre. Ezek igen-igen hosszú dokumentumok, több tíz vagy több száz oldalas anyagok, és jelentős részük itt vagy ott nyilvánvalóan tagállamoktól kapott bizalmas információt tartalmaz. Úgyhogy ezen anyagok részbeni kiadása nagyon nagy munkát ró ránk, képzeljék el oldalról oldalra kell törölnünk ezt meg azt. Itt megint csak az arányosság és, a hivat, az administratív teher kérdése merül fel. Tehát, hogyha új megoldást találunk a proaktív módszertan mentén, már korábban is az nem annyira az operatív terveinkben, hanem az értékelési jelentéseinkben a koordinált műveleteinket illetően már az elejétől fogva van egy köz véleménynek szánt verzió, meg egy belső verzió. Tehát eleve úgy készítjük el ezeket az anyagokat, hogy készüljön egy, egy azonnal kiadható uh, nyílt verzió, és van egy másik, amely amely tartalmaz olyan részleket, amelyek demokratikus vagy, vagy a közvélemény tájékoztására szolgáló elemeket is tartalmaz. Aztán az utolsó gondolat, ahol bizony, terület, ahol van bizonyos tapasztalatunk, az érzékeny anyagok, a 9 cikk erről szól, és úgy határozza meg, hogy egy a kiadó tagállam szabály alapján titkosított anyagról van szó. Ha a tagállam titkosította ezt az anyagot, akkor nem sok mozgásterünk van. Itt a gond az, láttam munkám gyakorlatában is, hogy a titkosítás olyan egyszerű művelet, túl egyszerű, túl könnyen megy ez a tagállamokban, nem kell nagyon indokolni, miért titkosítanak egy-egy anyagot. Úgyhogy itt is lehet a jövőben némi módosításokkal élni. Még két percben általában véve a bizottság javaslata a rendelet felülvizsgálatára, újraírására számunkra nem jelent semmi gondot. Átfutottuk, átnéztük számunkra rendben levő a módosítás. Felsoroltuk azokat a sajátjákos területeket, amelyek leginkább vonatkoznak ránk. Ezek a már elműt, elműtett területek. Van egy új kivétel, amely a természetes vagy jogi személyek védelmét szolgálja. Ezt még ugyan értelmeznünk kell. Aztán van még egy a kiválasztási eljárás és a közbeszerzési kiválasztási eljárások bizalmasságát érinti. Mi is ö, rendelünk meg számítástechnikai rendszereket, meg külső tanulmányokat, tehát vonatkozik ez ránk. Aztán dokumentumok, amiket nem lehet beazonosítani, itt megint csak, amit mondtam, különbség van a dokumentumhoz a hozzáférés, meg az információhoz való hozzáférés között. A kiadott dokumentumokért való fizetés érdekes újítás lehet, hogy pénzt kapunk, ezért a szolgálatért. Hát eddig nem tettük, de lehet, hogy a mai nehéz időkben ez jól jön majd. Ugyanakkor a személyes adatok védelmét, mint kivétel, ez, erről hallottuk Hastings úr véleményét. Ez egy kicsit hát nehezen értelmezhető terület még a bírósági döntések fényében is további pontosítást igényel. Köszönöm. Warren thank you very much. Nagyon köszönöm ezt a tényleg nagyon érdekes beszámolót, Warren Zola úr. Hát én azért nem tanulmányoznám nagyon mélységben a bizottsági javaslatot, főleg az újraformálás vonatkozásában. Inkább a parlament javaslatát ajánlanám figyelmébe. Az hát elég messze van a bizottság és a tanács akaratától. Én meg azt mondanám ebben az esetben, hogy itt most a tanácsot és a bizottságot, mint intézményt idéztem, nem a személyeket, akik ott dolgoznak. Most pedig az Europol jogi szakértője Dietrich Neumann következik 10 percben. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Először is köszönet a meghívásukért. Mindig nagy öröm, hogyha az Európai Parlament előtt szólhatok. Az egyetlen PowerPoint előadás, ami hamarosan látható lesz a kivetítőn, csak néhány pontra vonatkozik, és szeretne az Európol elérni, hogy a jövőben figyelembe vegyék, amikor a rendeletről a plenáris tárgyal. Először is hadd kezdjem azzal, hogy egy műveletről számoljak be a közelmúltból. Márciusban a 100 80 ö, molesztáló gyanúsítottat ö, a tan, ö, ö, tartóztatott le a rendőrség. 230 gyermeket érintett ez, és ö, gyakorlatilag az volt a kulcsa ennek az egésznek, ö, mint műveletnek, ö, hogy az adatokat megkaptuk, és ebben a kontextusban több mint 4200 jelentést készítettünk a hírszerzésben. Persze ezek olyan dokumentumok, amelyek az irányelv hatája alá tartoznak. Akkor tudunk csak ilyen óriási eredményeket felmutatni, hogyha a továbbiakban is betölthetjük szerepünket, mint ö, um, and I'm saying this as a, as a, uh, expert rendvédelmi szerv. A rendőrtisztek rendkívül fontosak ebből a szempontból, hát gyűjtik az információkat, és ugye teljes bizalmat kell, hogy élvezenek ebből a szempontból. Az Európol olyan környezetet tud biztosítani számukra, ahol biztonságban tárolhatják, főleg a folyó nyomozati szakban ezt az információt. de csak olyanok ö, férhetnek hozzá ehhez az információhoz, akiknek munkájuk során szüksége van erre. Tehát ez az első dolog, remélem mindenkinek jó a látása, mert elég picikével van felírva minden. Azt szeretném először is elmondani, hogy az Európol feladata, hogy a rengeteg személyes adatot kezelje, és így hozzájáruljon az EU állampolgárok biztonságához. A második dolog, amit megemlítenék, az, hogy a közvélemény hozzáférése a dokumentumokhoz, amely a rendőrségnél található, hogyan szabályozott nemzeti szinten. Nos, vannak elvek, amelyek nehézségeket, de megoldásokat is rejtenek. Egy másik dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy az Európol rendkívül elszámoltatható rendszerrel rendelkezik, az átláthatóság és az elszámoltathatóság rendkívül fontos feltételei a nyilvánosságnak. El kell számolnunk a parlamentnek is, nyilván a saját testületünknek először. Reinhardt igazgató úr ezt a hétfői ülésen megerősítette, és Winward úr. Ezen kívül az adatvédelem terén is beszámoltathatók vagyunk. Ezen kívül a parlamentnek és a tanácsnak is. Mivel az Európolt a közösségi költségvetés finanszírozza, ezen kívül elszámoltathatók vagyunk a számbevőszégnek, A tagállamoknak küldött információt is ö, nyilvánossá kell tennünk, és az egyes bírósági ügyek esetén is ö, nyilvánosságra kell hozzuk. Azt hiszem, hogy a házi feladatunkat a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt már elvégeztük. Az új jogalap hatályba lépése előtt már átdolgoztuk azokat a szabályokat, amelyek a nyilvánosság hozzáférésére vonatkoztak. Aztán ott van a két irányító testületünk is, amelyek odafigyelnek erre. Nagyjából a 1049-es rendeletnek felel meg a mi szabályozásunk is, amelynek értelmében az állampolgárok minden dokumentumhoz hozzáférhetnek az Európolnál, és ide ö, tartozik az adatvédelmi kérdés is, vagy az adatbázisunk is, erre majd külön kitérek. A visszautasítási indokok megfelelnek a jelenlegi rendeletben foglaltaknak. 2007 és 2010 között 29 esetben fordultak hozzánk, mindenre válaszoltunk, illetve 29 esetben nem tudtunk információt szolgáltatni a kért dokumentumok vonatkozásában. Azt hiszem, hogy meg kell találnunk az egyensúlyt az állampolgárok dokumentumokhoz való hozzáférésé joga, illetve a biztonsága között. Itt megjegyezném azt, hogy az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank, az Európai Bíróság a 15. cikk értelmében csak administratív dokumentumokat adhat ki. Ideális esetben akkor lehet vitatkozni róla, hogyha az EU biztonsági ügynökségei is ide tartoznának, de ez nem így van eddig. De úgy gondolom, hogy a biztonsághoz való jog, amely különböző kontextusaiban ölt testet a szerződés vonatkozásában, elsősorban a 88. cikkben, azt a lehetőséget is kell, hogy biztosítsa, hogy ne adjanak olyan dokumentumokat, amelyek a közbiztonságot aláássák. Főleg a folyóügyek esetében a tagállamok döntéseit, illetően az Európol tevékenységéről, stb. Vannak kivételek persze, én most gyakorlati szempontból beszélek, tudom, hogy sokkal szélesebb körül ez a vita, Na most a kivételnek nem szabad túl szűknek lennie. E, itt csak a közbiztonságra történik utalás, de figyelni kell a harmadik országokra is, illetve megfelelő megállapodásokra, tehát nehogy előzetes jóvágyásuk nélkül kiadjunk olyan információt, amelyet tőlünk kérnek, és amit ők bocsátottak rendelkezésünkre. Kétségtelen, hogy az állampolgárok dokumentumhoz való hozzáférését úgy kell értékelni, és hozzáférési jogát, hogy figyelembe kell venni az adatvédelmi szempontokat is. A személyes adatok esetében figyelni kell arra, hogy a kiadott dokumentumok tartalmaznak-e személyes adatokat. Az Európol esetében el kell mondanunk, hogy óriásiak az adatrendszereink. Kérem, most ne legyenek nagyon dühösek. Ennek oda kell vezetnie, hogy az Európol adat hálózata gyakorlatilag mentesülhessen a 1049-es rendelet által, előírek, által előírtaktól. Meg kellene nézni ezt a definíciót mindenféleképpen, amikor a rendeletről vitatkoznak. Azt is el kell mondanom, hogy ez nem vezet joghézaghoz. Az Európolnak megvan a saját renek segítségével hozzáférést biztosít az adatokhoz, lehet korrigálni és törölni. Úgyhogy így biztosítjuk az elszámoltathatóságot és az adatvédelmet. Egy perce van, mondja az elnök úr. Hát ez elég kevés. Háromból talán kettő kettő, vagy talán az utolsó lenne még fontos, hogy megemlítsem. Mindenképpen a nevek és a funkciók kiadása az Európol munkája kapcsán problémás. Még a nemzeti bíróságok is azt szerették, hogyha munkatársaik nevét ne adnánk ki, főleg amikor a szervezet bűnözésről van szó, és a bűnöző csoportokról. A másik dolog az adminisztrációs kérdés. Tudom, hogy osztályozni kell a dokumentumainkat. Én azt szeretném kérni, hogy legalább az adatrendszereket mentesítsék, mert egyébként soha nem tudnánk eleget tenni a rendeletnek. És mindenki hozzánk fordulhatna mindennel. A 15-ös cikkhez hasonlítva meg kell vizsgálni azt is, hogy az Európol kötelezettségeit nem kellene-e korlátozni administratív dokumentumokra. Megint csak definiálni kell, hogy ezek alatt mit értünk. Mert mindenképpen igaz, hogy az egyes műveletekre vonatkozó dokumentumok, a folyóügyekre vonatkozó dokumentum, vagy a múltban végzett munka még mindig hatással van a folyóügyekre, tehát ha ez így van, nem szabad ezeket a dokumentumokat nyilvánosságra hozni. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, hogy plusz perceket ajándékoztak nekem, és kész vagyok bármilyen felmerülő kérdésre válaszolni. Köszönöm szépen. Thank, thank you, Mr. Newman. I will always... Köszönöm. Mindig adok néhány másodpercet a volt vagy jelenbeli rendőrtiszteknek. Követtem mindig ezt a szabályt most is. A szakbizottság üdvözli, és jelentéstevő is, a azokat az írásos anyagokat, amelyeket elküld nekünk az érdekek egyeztetésére vonatkozó aggájairól. Végül, de semmiképp sem utolsó sorban az Európai Környezetvédelmi Ügynökség részéről kap hozzászólásra időt a brüsszeli iroda vezetője, az Rivière nek adom meg a szót. Madame le Président, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, és hagyd mondjak köszönetet azért is, hogy meghívták az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget, hogy részt vegyen a mai ülésen. Ha megengedik, akkor arra kezdeném, hogy elmondom, hogy az ügynökség mivel is foglalkozik, és utána pedig beszélnék arról, hogy milyen gyakorlatot alakítottunk ki a hivatalos okmányokhoz való hozzáférés tekintetén, illetve a környezetvédelmi okmányok, dokumentumok, információknak a hozzáférése tekintetében az Arhus rendeletről szó, illetve egyezményről van szó, amelyről a kolléganőm már beszélt a délelőtt során. Ugye itt arról beszélek hogy milyen információk férhetőek hozzá minden szempontból. Nos, az ügynökség. Egy kopenhágai ügynökségről van szó, európai ügynökségről, mégpedig 1994 óta végezzük a tevékenységünket. A feladatunk pedig az, hogy a politikusoknak, a döntéshozóknak és a közvéleménynek olyan információkat szolgáltassunk, amelyek megbízhatóak, és amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenntartató környezetvédelmet biztosítsuk, és a környezetet védelmezzük Európa szerte a folyamatban, a döntéshozatali folyamatban, jogalkotási folyamatban az ügynökségnek az a feladata, hogy információkkal szolgáljon, tanulmányokat adjon közre, mutatókat állítson fel és közöljön, és mindezt úgy teszünk meg, hogy az Európai Bizottságnak juttatjuk el ezeket, az Európai Parlamentnek természetesen, és azon ügynökségeknek is, amelyekből 32 van, és mint hogy ugye jelen vagyunk, 32 egyéb ügynökségnek, mint hogy az ügynökségünknek 32 tagja van, az uniós 27-en kívül Norvégia, Izland, Liechtenstein, Tör- Törökország és Vác is tagja a szervezetünknek. Együttműködünk ezen kívül az egyéb intézményeivel az Európai Uniónak, gondolok itt az EGSB-re, a Régiók Bizottságára és az Unió egyéb bizottsága, illetve ügynökségeire kik kedvezményezete még az információknak? Hát az egyetemi világ, a tudományos világ, a vállalkozások, a nem kormányzati szervezetek és az állampai európai polgárok is természetesen különösen nagy felhasználói az információknak. A tevékenységünk tehát nem csak a nemzeti és Európai Uniós döntéshozóknak szól, hanem az állampolgárok számára is hozzá tesszük ezen információkat, mindazoknak, akik nagyon messze menően érdekeltek a környezet ügye iránt, és akik arra törekednek, hogy a lehető legjobban és legközvetelebbül részt vegyenek a döntés hozatalban, és mindazon kérdésekben, amelyek kapcsolatosak a vízzel, a levegővel, vagy pedig a környezetnek az egészségügyi kihatásaival. Ami pedig a hivatalos okmányokhoz való hozzáférést illeti, az 1049-es rendelet egy olyan rendelet, amelyet vettünk és beépítettük az ügynökségünknek a működésébe és státutumába is éppen ezért, hogyha megnézzék a honlapját az együttnéségnek, meglátják, hogy e tekintetben mit is alakítottunk ki gyakorlatként. 2004-ben az igazgató tanácsa az ügynökségnek kialakított egy európai, jó megfelelő maga viseleti közigazgatási eljárási kódexet, amely lehetővé teszi, hogy az átláthatóság, a megbízhatóság, a világosság is érvényesüljön az ügynökség munkájával kapcsolatosan. Ezt a kódexet máskülönben az európai media, ombudsman szolgálatai dolgozták ki, és így módon kegyelmezik felveszünk a kapcsolatot tehát most már a közvéleményeknél. Nos, ezen kívül megemlítendő az is, hogy, nyil, hogy létezik elektronikus nyilvántartási rendszerünk, ez is megfelel a négyes cikkének, a 1049-es rendeletnek. Együtt működvünk a bizottsággal, a főtitkársággal is a bizottságnál, és így módon érvényesítjük a hozzáférhetőséget. Ahogy Frontex-es kollégánk is mondotta, gyakorlatilag a, a, nálunk is az az állapítható meg, hogy kevés megkeresést kapunk. Leginkább a megkeresések a hivatalos okmányok tekintetében a pályázatokra vonatkoznak, illetve az állások betöltésére a 1049 per es 2001-es eh, rendelet és annak a 15 per 3-as cikke eh, kiterjesztett eh, lehetővé, illetve, illetve elnézést a tolvás helyesbé, tehát a Lisszaboni szerződésnek a 15 per 3-as cikke tovább bővítette azon intézményeknek és ügynökségnek a körét, amelyek a 1049-es hatályok előtt kell, alatt kell, hogy működjenek az összes módosítása, amely most szóba jöhet a 1049-es hatájának, még tovább fogja bővíteni a hozzáférését a közvélemény számára az, ügy, az ügynökségi anyagainknak. Ezt csak támogatni tudjuk. Továbbá, mint hogy a bevezetőmben mondottam, nem csak a 1049-essel, hanem a 1367-es rendelettel is dolgozunk, a 2006-osra gondolok, amely az Árhauszi Egyezménynek az uniós alkalmazását írja elő az információ tekintetében, a környezetvédelemre vonatkozó információra gondolván. Tudnunk kell azt, hogy a környezetvédelmi és a környezettel kapcsolatos információkra egyre nagyobb az igény a közvélemény részéről, ezeket fel is lelhetek ott azon a webcímen, amelyen látnak kivetítve. Ami pedig a környezetvédelmi információkat illeti, tudni kell ezt, hogy rengeteg információt találhat az európai polgár, sőt megteheti azt is, hogy online kérdéseket intéz az ügynökségünkhez. Ezen kívül különböző tanulmányokat le lehet tölteni, mégpedig ingyenesen a honlapunkról. Például megtalálhatják jelenleg a 2010-es év végén publikált 5 éves jelentésünket, és ezt nem csak egy nyelven, hanem mind a 32 nyelvét az ügynökségnek a tag számainkat figyelembe véve is. Gyakorlatilag havonta 300 ezer megkeresést észlelünk a honlapunkon. Az egyik leglátogatottabb ügynökségről van szó az uniós intézmények, illetve ügynökségek között és leginkább a földrajzi térképeket szokták megtekinteni a ö, internet használók. Alapvetően az Egyesült Királyságtól, Németországtól, Olaszországból és Spanyolországból futnak be a megkeresések. Létrehoztunk ezen kívül egy olyan lehetőséget, amely le, biztosítja az, hogy bárki felhasználja azokat az adatokat, információkat, anyagokat, amelyeket a honlapunkon ö, nyilván tartunk. Egy feltétel van, csak fel kell tüntetni, hogy tőlünk töltötték le ezeket az anyagokat. Szóval elnök úr, elmondanám azt, hogy a feladatunk az, hogy teljes mértékben átlátható és és transzferenciát biztosítsunk az európai döntéshozók és európai polgárok számára azért, hogy ez által a környezetvédelmi politikáknak a kialakítása, végrehajtása és értékelése megtörténhesse. A 1049-es rendeletnek a megváltoztatása még inkább lehetővé teszi azt, hogy tovább lépjünk, hogy felhasználó barát legyen a honlapunk, és az európai polgár megtalálja azokat a válaszokat, amelyeket feltesz nap mint nap a környezettel kapcsolatosan. Természetesen nagyon fontos ez a forradalom, csak úgy, mint a tudatosítás. Köszönöm szépen a figyelmüket! Merci, madame, pour, uh, votre... Nagyon szépen köszönöm azt, hogy ezt a hozzászólást. Uh, pleased to reassure you that the uh, parliament Örömmel biztosíthatom önöket arról, hogy a parlament semmiféle újra fogalmazásban nem vesz részt. Ezt hivatalosan a bizottság a korábbi mandátum során kapta meg, és a jelenlegi Libe bizottsági elnök ugyanezt fenn is tartja. Úgyhogy a parlament állásfoglalási dokumentumában ezt fogalmazta meg. Négy oszlopos táblázatról van szó, egyértelműen mutatja, hogy a parlament mit gondol. És itt most, amikor a parlamentről beszélek, a parlamenti frakciók többségére utalok, sajnálatos módon nem az összesre. Hogyha talán egy-két percünk van még nagyon rövid kérdésekre vagy megjegyzésekre, parancsoljon, Déri. Köszönöm, rövid leszek. Csak visszatérve arra, mert nagyon érdekesek voltak a, az előadások, talán az Európorra utalnék. Azt gondolom nagyon fontos, mert nagyon fontos kérdést vetett fel, hogy az Európai Unió hogyan kíván nem csak a bizalmas ö, információval, hanem a hírszerző szolgálatokkal is ö, eljárni. Én azt mondanám, hogy az Európol csak hoz, kapcsolatos hozzáférést korlátoznám az administratív dokumentumokra, bár figyeletbe kell venni a stratégiát, mindenkit, aki bizalmas információt szerezhet, ez szélesebb körű kérdés. Két másik nagyon rövid dolog. Azt gondolom, hogy a bizalmas dokumentumok kérdése mindig felvetődik, ez alapvetően fontos. A lényeg az, túlságosan bizalmasan kerelik a dokumentumokat, ez igaz az EU-ra, az USA-ra, erről statisztikai adatok is rendelkezésre állnak. És hát ez egy lavina effektust idéz elő minden dokumentum esetében. Végezetül meg kell vizsgálnunk horror movie, but it's this originator control. Azt az esetet, ami az USA-ból származott, és itt most nem horror történetre gondolok, mindenkire igaz ez. Azt hiszem, újra meg kell vizsgálnunk ezt, amikor átdolgozzuk ezt a rendeletet. Köszönöm, elnök. Helen, nagyon röviden. Köszönöm, csak két dolog. Megint csak szeretném elmondani, hogy fontos, hogy definiáljuk a dokumentumot, illetve azt, hogy a elektronikus adatbázis van található információ nem tartozik a hozzáférhető információkhoz, és ez teljes mértékben ellentmond a nemzetközi normáknak. Második dolog, gratulálok a környezetvédelmi ügynökségnek az igazán kreatív megjegyzésekhez. Én is utaltam rövid ö, hozzászólásomban a, hoz arra, hogy a közvélemény újra felhasználhassa az információkat, és szerintem mindenképpen ez a követendő út. Köszönöm, Helen, mondja az elnök úr. Azt hiszem, nincs szükség válaszokra az elhangzottak kapcsán. Három és fél percünk van a zárszóra a három előadótól. Heidi Hautala az éves jelentéssel foglalkozik, a 1049-es rendelet végrehajtását illetően, és mi ketten kolléganőmmel vagyunk az előadói a felülvizsgálatnak. Lesz sajtótájékoztató ebben a témában, a ma délelőtti előadásokról azt hiszem 1 óra 30-kor, és a szokásos helyen. És külön köszönetet kell mondanom a titkárságnak azért a munkáért, amit elvégeztek, hogy megszervezzük a meghallgatást, a politikai ö, titkárságok és a képviselők munkatársai is köszönetet érdemelnek. Úgyhogy kérem, tapsoljuk meg őket. My concluding remark... Végszavamban nagyon rövid lehetek, akik azt mondták, hogy az átdolgozás, vagy a legutolsó javaslat az egyetlen dolog, amivel foglalkoznunk kell a 1049-es rendelettelről, ha előzetesen nem voltak a LIBE bizottságban, azt hiszem a mai délelőtt alapján is e, rádöbbenhettek, hogy az egyszerű átdolgozás, vagy a liszabonizálás semmiképpen sem elegendő, és sértés lenne a részvételi demokráciát illetően. nem a kiasszonynak adom meg a szót, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Thanks, Michael. Köszönöm, Michael. Nem hiszem, hogy lenne még bölcsebb gondolatom, mint amit, amelyeket ma reggel hallottunk ma délelőtt. Talán két gondolatot mégis megengednek. Egyrészt, hogy sok még a tennivaló ahhoz, hogy az igazi demokráciát, igazi átláthatóságot biztosítsuk európai szinten. Második gondolatom talán nagyobb segítséget nyújt önöknek, nagyobb örömmel talál, jó étvágyat kívánok mindenkinek. Uh, Köszönöm, Heidi. Yeah, thank you very much. Köszönöm. Azt hiszem, érdemes volt megszervezni ezt a meghallgatást, ennyit elmondhatunk. A jelentéstevők csapata nagyon sok ö, friss betekintést nyerhetett, illetve adhatott arról, hogyan lehet tovább lépni munkánkkal. Az én szerepem, szerepem az volt, hogy Michael mondta, hogy a gyakorlati végrehajtás tekintetéből vizsgáljam ezeket a gondolatokat, és ilyen tekintetben nagyon gazdag tárházát kaptuk azoknak az eseteknek, ahol a civil szervezetek kérelmet nyújtottak be, dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozóan, és hogyan utasították ezt el, milyen indoklással, hol voltak az érvelések, milyen módon jutott el ez mindez a bírósághoz és az ombudsmanhoz. Ezek tekintetében ö, én is jobban be, több betekintést nyertem ezekbe a helyzetekbe, és így tudok módosításra javaslatokat tenni majd a rendelet végrehajtását illetően megközvetlenül kapcsolatik, kapcsolódik a rendelet újraírásához is, annak érdekében, hogy a 100%-ban illeszkedjék a Lisszaboni szerződés követelményeihez. Most már jobban látom, jobban értem azt, hogy azok a ké- csúszások, amelyek a végrehajtásban adottak, komoly gondot jelentenek, sokan mondották ezt el, és a harmadik fél ügyével is foglalkozni kell, mert zavarba ejtő az, hogy évtizedről évtizedre ugyanazzal a bajjal kell szembenézni, és a tagállamok úgy viselkednek, mintha nem európai intézmények részeként működnének, mintha nem alkotó elemei volnának az európai intézményrendszernek, ez feláborító. Ez a dolog 15 éve legalább itt van velünk, valamilyen megoldást találnunk kell. Talán azt kell tegyük, amit az ombudsman mondott, hogy ne a legszigorúbban értelmezzük a definíciókat. Ez általános ér, érvényű gondolat lehet. Ami pedig a nemzetközi dokumentumokat illeti. Örömmel hallottam a külügyi szolgálat képviselőinek hozzászólását, mert lehet, hogy egy új területet, új terepet nyitunk meg, a, a, amely a, a külügyi dokumentumok megnyitását is megengedi. Az ügynökségek tekintetében elmondható, hogy az új ügynökségek nagyon nyitottak, például a Frontex. Szakari része volt a tanácsnál az információs munkacsoportnak egy ideje, ez meglátszik a Frontex. Heidi, egy perced van. Mindig megemlítjük, hogy Finnország és Svédország 1776 óta hozzáférhetővé teszi a kormányzati dokumentumokat, úgyhogy ez nagy hagyomány, szívesen érvényesítjük más európai intézményekben is. Tehát vissza kell térjünk az adatbázisok kérdéséhez. Egészében azt gondolom, hogy a kivételek listája említi, gondoskodik a felül az érdekekről, amelyekről beszél. Senki sem akarja persze sérteni az Európol és a Frontex biztonsági érdekeit, nem ez a cél. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm a, a tolmácsoknak. A Padmis bírósági ügyel zárném, zárnám a tanácsnak vannak azért jó képviselői, is. ez volt a jogi vélemény. Ha a publikációra kerülnek ezek az anyagok, szerinte ez zavarhoz vezet. Majd hozzátette, ez a tanács képviselőjének től való idézet, hogyan lehetne a tanács őszintén is nyitott, miközben folyamatosan attól fél, hogy egy dologban való állásfoglalásai publikussá kerülnek. Hát ennyit az őszintességről. Kellemes délután, köszönöm, hogy eljöttek.